Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Folytatjuk a tegnap megszakított ülést, és rögtön el is kezdjük a tizedik napi rendi ponttal. A 2011 kévi mentesítés, ezen belül is az Európai Parlament általános költségvetését fogjuk megvitatni. Ennek, ehhez a ponthoz hívtuk meg az Európai Parlament elnök helyettesét, alelnökét, mégpedig azt, aki a költségvetésért felelős, Gianni Pitelláról van szó, szeretettel köszöntöm a szakbizottságunkban, és ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Klaus Vellét, a parlament főtitkárán, valamint az e Európai Parlament belső ellenőrét, Robert Galvint és az Európai Számvevőszék illetékes tagját, Baudilio Tomé Muguruza urat. A jelentéstevő Éva Ortiz Vileja, úgyhogy meg is kérem, hogy a bevezető megjegyzéseit tegye meg. Tessék, Éva, hogyha kéred, tiéd a szó. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm én is az elnökségben helyet foglaló vendégeket. Köszönöm szépen, külön, meg, külön szeretném megköszönni vele úrnak, hogy eljött a szakbizottságunkba, hogy elmondhasson a az, e, parlament 2011-es évi költségvetésének megvalósítását. E, elmondhatja, hogy hogyan költötték el ezt az e, ezeket az eszközöket figyelemmel a válságra, amin az Európai Unió átment. Az elmúlt hónapokban az e- különféle főigazgatóságokkal és a parlamenttel, valamint a belső ellenőrökkel is tárgyaltam, az a célal, hogy megnézzük, hogy az adófizetők pénzét vajon miként költötték el. Az volt a szándékom, hogy konstruktív mentesítési jelentést készít, készíthessek, amit sokan elfogadnak. Szeretnék pár dologra rámutatni, amely fejleszthet dolgokat, és más kérdéseket tisztázhat. Szeretném megköszönni a szakértést, átláthatóságot, amelyen minden osztály engem fogadott. A megbeszéléseim nagyon sikeresek voltak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 2011-es évi mentesítés előadója lehetek. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a kollégáknak a javaslataikat, megjegyzéseiket. Továbbá szeretném megköszönni a csapatomnak, akik eh, nagyon jól együttműködtek velem ezen a nagyon fontos jelentésen. Hadd mondjam el hadd mondjak el pár dolgot, amelyek fontosnak tartunk a 2011-es évi mentesítéssel kapcsolatban. 2011-ben számos intézkedést fogadtak el a források hatékonyabb felhasználása érdekében, úgy, mint a tolmácsás fordítás kérdése, úgy, mint a nap, a, valamint az európai parlamenti képviselők és alkalmazottaik napi díjának csökkentése kiküldetésben, amely nagyon fontos csökkentés volt, de e, e, mégis szükséges forrás ez a munkánk elvégzéséhez. Gratulálni szeretnék ehhez vele úrnak. 2011-ben utoljára um, osztottuk ki az újságírók díját a mentesítéssel kapcsolatban, és ezt is szeretném most megemlíteni. Szeretnék gratulálni a sikeres látogatói központhoz, amelyet 2011. októberében avattak e, fel, és 250 e, ezer látogatót e, fogadott. A parlament tekintetében ez a leg, legfontosabb turista látványosság Brüsszelben, nagyon sok turista eljön látogatni, és ez hivatkozási pont más európai intézményeknek is. 2011-ben azt is láttuk, hogy a strasbourgi és luxemburgi akkreditációt miként integrálták eh, eh, Brüsszelbe, és hogy még egy lépések közelebb jussunk ahhoz, hogy eh, mindezt a házon belül tudjuk elintézni a parlamentben, amely biztonságot is teremt. Ez egy fontos kérdés a parlamentben, és mindig nagy figyelmet szenteltek neki, hiszen betörések történtek az, intézetben, az intézményben az elmúlt éve, években. Ezzel a rendszerrel jó, jobb lesz a biztonság, valamint az olcsóbb is lesz, ami szintén nem elhanyagolandó. Nagyon pozitív kedve, kezdeményezések történtek, gratulálni szeretnék hozzá, de vannak olyan területek, amiket még tovább lehet fejleszteni. Hadd folytassam a biztonság kérdésével. Ezt tovább kell fejleszteni, a parlament be naponta jönnek állam és kormányfők a világ minden részéről, naponta átlag 12 ezer ember dolgozik Brüsszelben a parlament épületében. Szeretném megkérdezni, hogy vajon kötelező lesz -e a képviselőknek, hogy a mágneses e, jelvényüket ellenőrizik, valahányszor belépnek, valamint az új biztonsági projektről is érdeklődnék. Szeretném tudni, hogy mikor lép életbe, és szeretném meggyőződni arra, arról, hogy ez nem akadályozza majd az alkalmazottak mozgását. Hiszen sokan vannak, akik az Európai Parlamentben naponta bejönnek, de ez hatással lesz a parlament által nyújtott szolgáltatásokra és mint például az élelmezés, számos, egy bizonyos szá, számú emberre tervezték, de úgy, úgy tűnik, hogy túl sok elszámolták magukat. Mi fog itt történni, és mibe fog az kerülni nekünk? Másik kérdésre is szeretnék rámutatni a történelemházával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy végül 2014. szeptemberében nyitja meg majd a kapuit, engem pedig a projekt finanszírozása aggaszt azt kérdeztem öntől, erről kérdeztem ön 2011 novemberében, amikor meglátogatta a szakbizottságot, de szeretném újra szóba hozni, mert úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy szeretne részt venni a projekt költségeiben. A válasz a mellék, mellékletben csatoltam Barozó elnök úrtól a parlament korábbi elnöke Buzek úr részére, aki, amelyben megígérte, hogy részt vesznek majd a ház finanszírozásában, és ez a 2013-as költségvetés egyik tétele. Nem tudom, hogy a bizottság meg, milyen mértékben fog hozzájárulni, hogy ez egy hivatalos nyilatkozat-e, vagy csak szándéknyilatkozat önök, ön szerint mennyivel fognak hozzájárulni ez a projekthez? Ami a munkatársak számát illeti, úgy tűnik, hogy csak kilenc további munkaerőt kell fölvenni, hogy a történelem házát működhessék. Honnan fogják őket felvenni? Vajon, vajon állandó vagy meg, meghatározott időre szóló szerződést kapnak-e? Elmagyarázná nekünk azt, hogy a belg, belga állam miként vesz részt a történelem házában, hiszen a Brüsszel régió nagyban fog részesülni a projektből, szeretnénk tudni, hogy ők vajon beszállnak a projektbe. Felszólalásom elején mert említettem azokat a gyümölcsöző tárgyalásokat, sikeres tárgyalásokat, amelyeket az elmúlt hétekben folytattam. Az egyik pedig úrral történt, a belső ellenőrrel, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy jobban kéne megtervezni a főigazgatóságok munkáját, hiszen nagyon soknak különleges tárgyalási folyamatokban kell részt venniük, amely olyan kér, amely a szerződések kérdésével kapcsolatos. Vele úr, nem tehetjük meg, hogy gyenge legyen a tervezés, és ami, ami miatt aztán rosszul használjuk fel a forrásokat, hanem nagyon alaposan kell ellenőrizni. Ebben nagyon sok előrelépés történt, de mégis szeretnék rámutatni ma. Azt is szeretném tudni, hogy van-e dátuma ennek a jelentésének, amely, amelyről a plenárison majd szavazunk, hiszen a mini plenárisokkal kapcsolatban gondok vannak a hemicycle-ben. A szabályok értelmében ezt a jelentést május 15-én kell, megsz, május 15 kell megszavazni, tehát van-e dátuma már? Azt is szeretném tudni, hogy készül-e tanulmány a fémszerkezet megerősítésének eh, költségeiről. Ennek 2012. decemberére el kellett volna készülnie, ha nem tévedek, amikor a pályázatot megjelentették. Ugyanígy, amikor az épületek biztonságáról van szó, hisz, hiszen a strasbourgi plenár, plenáris e, termek 2008 e, nyarán részleg beomlott. E, felülvizsgálat történt az összes parlamenti épületben, hogy megnézzék azok biztonságosságát. Reméljük, hogy a jelenlegi e-mail problémák és azok szinkronizációját is hamarosan megoldják. fontos feladat, és alaposan végre kell hajtani. Meglepett, amikor múlt héten a számítógépesekkel beszéltem, hiszen gond volt a parlament e-mail szolgálatával, és azt mondták, hogy ők nem tud, nem, nincs betekintésük a szolgálatba, hiszen ezt a szolgáltatást kiszervezték. Nekem ezzel nincsen gondom, de nagyon fontos a parlament részéről, hogy ellenőrizhesse az, a ki- és bemenő információkat. Végül, és ez is nagyon fontos, Akkor láttam ezt, amikor a kérdésekre kapott válaszokat néztem át, annak a közepén valahol. Az önök szolgálata azt mondta, hogy a kérdések felében fele nem kapcsolódik a 2011-es mentesítéshez és költségvetéshez, tehát szeretném elmondani, hogy nem erről van szó. Vegyük például a 20-as kérdést az energiafogyasztásról, és a 24-es, amely a 2011-es éve költségvetés megvalósításáról szól. Szerintem ezeket az kérdéseket mind együtt kell vizsgálni. Én a parlament legnagyobb frakcióját képviselem, de minden öm, frakciótól kaptam válaszokat a kérdésekre. Most három kérdést szeretnék végül felvetni az utolsó kettőt valószínűleg írásban kell majd megválaszolni. Az utazási irodával foglalkozik. Nagyon sok kolléga panaszkodik, hogy drága, és maguk tudnának az interneten olcsóbb jegyet is találni máshol, más forrásból. A kérdőív azt, mond, azt mondja, hogy ez nem függ, nem függ össze a 2011-es mentesítése, de mégis úgy tűnik számomra, hogy ez, ez a kérdés folyton előkerül az ülések alkalmával, ezért is meg akartam említeni. Tudna nekünk beszélni a, az asszisztensek jogállására vonatkozó alapszabályokról, és végül az e- Európai Parlament frakcióközi csoportjainak költségvetéséről is szeretnék kérdezni. Köszönöm szépen, hogy eljött és válaszol a kérdéseinkre, és szeretném megköszönni minden főigazgatóságnak, akik nagyon egyértelmű válaszokat adtak. Köszönöm szépen. Most Tommy Muguruza urat szeretném megkérni, hogy mondja el bevezető beszédét. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Költségvetési Bizottsági Ellenőrzési Bizottságnak tagjai. A 9-es fejezet az intézmények kiadásainak a képét ábrázolta fel. A közgazgatási költségek 7, 6,6%-át jelente a 2011-es kifizetéseknek és elsősorban fizetéseket, juttatásokat és nyugdíjakat jelent, és az épületek, energia, kommunikáció és információs technológiai költségeket. Az átvilágításnak a célja az volt, hogy a különböző ögyleteket megvizsgáljuk, a különböző intézményeknek a kiadásait illetően, és hogy ezek megfelelnek-e az ellenőrzési rendszernek, amelyeket a az községvetési rendeletnek megfelelően alkalmaznak bizonyos témákkal is foglalkozott a számvevőszék, például a e, szociális e, juttatásoknak a kifizetését illetően, aztán az ideiglenes szerződéssel dolgozóknak az ellenőrzése, és a e, különböző szerződések, közbeszerzési szerződések ellenőrzése. A számvevőszék úgy látja, hogy az igazgatási költségeket illetően 2011-ben nem volt ö, igazán hiba. A számvevőszék ugyanakkor úgy látta, hogy 7%-a az 56 tranzakciónak mégis tartalmazott hibát, és a legvalószínűbb hiba szerintünk 01 százalékban fordult elő. A számvevőszék úgy látja, hogy a felügyelő és ellenőrzési rendszer az igazgatási költségek tekintetében megfelelt a költségvetési rendeletnek. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon fontos emlékezni rá, hogy a számvevőszék minden intézményről formál véleményt, tehát minden testületet egybevéve, de külön-külön nem eh, ad ki jelentést erről. Ugyanakkor további munkát is végez a számvevőszék minden intézményi testülettel kapcsolatban, és eh, mindegyikkel kapcsolatban eh, tesz megjegyzéseket is. Ezek nem kérdőjelezik meg a számvevőszéknek a konkrét értékelését. Az intézményekhez intézett ajánlások a következők voltak. Először is megfelelő időközökben kell dokumentumokat összeállítani a különböző intézmények különböző dokumentumainak ellenőrzéséről. Másodszor az intézményeknek és testületeknek meg kell felelni a szabályoknak, amikor a különböző foglalkoztatási szerződéseket kötik a nem állandó személyzettel. Harmadik, az intézményeknek és a testületeknek biztosítani kell, hogy az engedélyező tisztségviselők összehangolják a közbeszerzési eljárásokat, és jobb irányítást biztosítanak ezzel. Az Európai Parlamentet illetően a számvevőszék a szociális juttatások kifejez, kifizetésével kapcsolatban látott hibákat. Öt ellenőrzött személyből nem megfelel, személy esetében nem dolgozták meg megfelelően az adatokat, és ezért túlfizetés történt. Aztán az akreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatban is volt. A tíz esetből ötben az orvosi igazolásokat túl későn nyújtották be, és egyik tíz, az tíz esetből egyikben sem e, volt bizonyíték arra, hogy az ellenőrzést elvégezték volna az nyelvtudást illetően. Ezen kívül az előzetes e, vizsgálatokat illetően tízből kilenc esetben az akreditált parlamenti asszisztensek esetében is voltak hibák. Végül pedig két közbeszerzési e, eljárásban tíz közül szintén láttunk hibákat. Ez a kiválasztási kritériókat e, illeti, és a e, nyomtatási szolgálatot, és az épületek karbantartását. A az előző jelentés ajánlásainak a nyomon követését is elvégeztük. Az egyik az Európai Parlamenttel kapcsolatos. A szociális juttatásoknak a kifizetését illetően a számvevőszék helytelen vagy nem indokolt kifizetéseket talált. Tehát ez a probléma továbbra is fennállt. Ellen úr ez volt az összefoglalása a számvevőszék vizsgálatának az Európai Parlamenttel kapcsolatban. Ha vannak kérdései, rendelkezésükre állok. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Ukur, Muguruza úr. Most pedig az Európai Parlament alelnökét kérem szépen meg, hogy szóljon hozzá a témához. Tessék, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindenkinek nagyon szép reggelt szeretnék kívánni. A költségvetési ellenőrzési bizottság elnökének, alelnökének, a főtitkor, főtitkár úrnak és mindenkinek. Köszönöm szépen eh, jelentéstevő asszonynak a jelentést, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is. Biztosíthatom, hogy a, a biztosítom a jelentéstevőket, hogy annak az a kötelezettség, amely szerint a költségvetést észszerűen és akarékosan kell kezelni, számunkra is az első prioritás. Mugurúza urat is szeretettel üdvözlöm, és nagyon örülök, hogy ilyen pozitív értékelést adott a munkánkról jelentésében. Jó reggelt kívánok Robert Galvin úrnak is, aki a belső ellenőrzéssel foglalkozik. Volt egy sor meghallgatás, és ennek során és, és, és mivel én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagja voltam nagyon hosszú évig, elmondhatom, hogy nagyon jó emlékeim vannak erről, és Klaus Welle, valamint Gálvin úr megkért, hogy ezért, ezért kért meg, hogy vegyek részt ebben a vitában és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó vita lesz. Az egész vitának az a célja, hogy megítéljük, hogy hajtottuk végre a költségvetést, a, egyrészt az előirányzatokat, másrészt pedig a parlament által meghozott döntéseket a 2011-es évben, amelyek a költségvetést valamilyen módon befolyásolták. Biztos vagyok benne, hogy mindenki megkapta ezeket a döntéseket, ennek, ezeknek a döntéseknek a listáját, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem is akarok részletesen többet mondani, és a kérdésre adott válaszok valószínű további kérdéseket fognak majd még generálni. De mielőtt átadnám a szót a többi, többi be, eh, hozzászólónak, szeretnék egy eh, valamit elmondani, amely mindannyiunk számára nagyon fontos, és amely az egész munkánk kérdés, eh, központi kérdését képviseli, ez pedig az, hogy a párbeszéd és az átláthatóság az, amely a munkánk legfontosabb vonása különösen itt a költségvetéssel kapcsolatos munkát értem. Tehát az átláthatóság és az észszerű igazgatás, valamint a párbeszéd az, ami valóban biztosíthatja, hogy ne kérdőjelezhessük meg a politikai döntéseket hiszen az egész mentesítési eljárásnak ez a lényege. A jelentéstevő is elmondta már, és a számvevőszéknek is ez a véleménye, hogy vannak bizonyos bírálható pontok, ha pedig vannak ilyenek, akkor ezeket meg is kell említeni, és ezeken segíteni kell, de mindezt az együttműködés jegyében kell megtenni, és meg kell próbálni elkerülni azt a nagyon ö, csábító lehetőséget, hogy közben, közben ne vegyük figyelembe a tényeket. Tehát még egyszer megerősíteném főtitkár felé is, és parlament minden tagja felé is azt, hogy bízunk világkvadrosz úrban is, és minden más képviselőben is, és tudjuk, hogy jó munkát végeznek. Szeretném azt is elmondani, hogy nyíltan együtt fogunk működni, támogatjuk az átláthatóságot és a az észszerű költségvetés irányítást, és hogyha ezek megvalósulnak, akkor valóban egy jó megközelítést tudunk alkalmazni. Köszönöm szépen, most Klaus Welle főtitkári a szó. Pittella elnök, alelnök úr, köszönöm a kedves szavait, köszönöm szépen a jó együttműködést a szakbizottsággal mindig egy teszt ez, és a, az alelnök, alelnök szájából is jó ezeket a szavakat hallani. Most megadom a szót Klaus Welle főtétkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer elismételném a 2011-es költségvetés legfontosabb elemeit, hiszen most ennek a mentesítéséről van szó. 2011 érdekes év volt, először is az Európai Parlament új jogaival kapcsolatos és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos új jogosultságokat kellett eh, helyükre tenni, azon kívül 18 új parlamenti képviselőt kellett integrálnunk a parlamentben, és 35 alkalmazottat a politikai részlegekbe az asszisztenseknek és a tanulmányok részére és tanulmányok céljára is egy sor anyagi forrás kellett alkalmaznunk, és nagyon régen úgy van már a Költségvetési Bizottságban, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, hogy nagy elvárásokkal is vagyunk, de egy kicsit aggodalommal is tölt el bennünket az, hogy hogy lesz a mentesítés. Az A látogatói központ sok pénzt fektettünk be, és nagyon sok látogató fordult meg már benne. Tulajdonképpen Brüsszel egyik legfontosabb turista attrakciójává vált, és ezzel kapcsolatban tényleg csak örülhetünk, hogy ez ilyen, hogy ez ilyen jól sikerült. Az parlamentben most a nagy és kisebb főigazgatóságokon belül vannak olyan specializálódott igazgatóságok, amelyek a pénzügyekkel foglalkoznak. Ez egy új rendszer, amelynek az az előnye, hogy most itt professzionálisabban folyhat a munka, hiszen a főigazgatósághoz hasonló a struktúrájuk, és így horizontálisan is tudnak, együtt tudnak működni, és tapasztalatot is tudnak egymásnak átadni, valamint nagyon jó partnerként működhetnek a főigazgatóságokkal együtt. 2011 végén Luxemburggal megújítottuk az együttműködésünket a Konrad Adenauer épülettel kapcsolatban. A luxemburgi kormány ezzel kapcsolatban még több felelősséget vállalt föl, nem csak az irá, azzal kapcsolatban, hogy a projektet levezényelje, hanem pénzügyi kötelezettségeket is. Külön például meg lehet itt említeni a bér szerződéseket és ez nagyon fontos mérföldkő volt sokak számára, hogy Brüsszelben is és Strasbourgban is bevezették a vezeték nélküli internet elérést. Ez e, erre is fontos nagy anyagi forrásokat fordítottunk. Nagyon jelentős az, hogy képesek vagyunk az információkat ilyen mobil módon megszerezni és ezt is az egy plusz költségvetési sor segítségével tudtuk elérni. A az internalizálást és az akkreditáció kérdését is megemlítette már a jelentéstevő. Tudtuk, hogy a biztonsággal kapcsolatban nem volt egészen világos, egy kicsit köztes állapotban volt ez a helyzet, és ezért kellett ezt tisztázni, hiszen nem elég az, hogy egyenruhás embereket alkalmazzunk erre a feladatra, hanem olyan embereket kell alkalmazni, akik valóban lelkesen dolgoznak, akik lojálisak a ház iránt, és akik akik ilyen ponton meg, megfelelőképpen végzik a dolgukat, és ezt nem lehet úgy elképzelni, illetve megszervezni, hogyha ideiglenes szerződésekkel és nem egészen biztos helyzetek, szerződésekkel dolgoznak. Ezért az elnökség úgy döntött, hogy most a teljes biztonsági a biztonsági feladatok összességét belsőleg szervezzük meg. Remélem, hogy 2013 végére ezt a folyamatot be is tudjuk majd fejezni, tehát 2013 végére remélem, hogy valóban teljes mértékben internalizált lesz a biztonsági szolgálat. Jelentéstevő asszony konkrét kérdéseket tett fel az optimalizációs programmal kapcsolatban, ez a tolmácsolást, fordítást érinti. Azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült, és az érintett alkalmazottakkal konszenzusban döntöttük el, hogy a különböző tolmácsolási költségek hogy alakuljanak. Az alkalmazottak most el tudják dönteni, hogy hogy lehet másképpen megszervezni, úgy, hogy észszerűen működjön ez a szolgáltatás, és ezzel kapcsolatban a tolmácsolással 100 főt, 100 állást tudtunk megsporolni, ez 10 ot jelent a tolmácsolási költségek terén, 10 os csökken, csökkenés, és e, ezzel kapcsolatban az a terv, hogy nem lesznek új felvételen. Az Európai Történelemházának működését is igyekeztünk minél, minél észszerűbben és takarékosabban meg, megszervezni. Azon kívül a az igény szerinti tolmácsolás rendszerét is bevezettük, illetve a, a plenáris üléseknek a e, pelásüléseknek a jegyzőkönyvét ez idáig minden egyes nyelvre lefordítottuk. Ezt a rendszert most megváltoztattuk, mégpedig úgy, hogy ha valaki, egy, egy, egy képviselő szeretne, szeretné a hozzászólások fordítását saját nyelvére igényelni, akkor azt meg lehet tenni, de arra nincs szükség, hogy minden hozzászólást minden nyelvre lefordítsák. Na most 2012-ben az volt a helyzet, hogy egyetlen ilyen igény sem érkezett be, és 8,4 millió eurót tudunk ezzel az intézkedéssel megsporolni, anélkül, hogy a szolgáltatás minősége csökkenne. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jelentős javulásnak mondható a fordítások területén. 2011-ben a tolmácsolással kapcsolatban is strukturális változtatások történtek. A bizottságokat megkértük, hosszas viták után arra, hogy vagy hétfőn, kedden, vagy, vagy szerdán, csütörtökön tartsanak üléseket, és ez, ez, ennek köszönhetően sokkal sokkal jobban tudtuk megszervezni a tolmácsolási szolgáltatást, úgy, olyan módon, hogy a KED, illetve szerdai csúcs terhelésnek meg tudjunk felelni, és ennek keretében körülbelül 10 millió eurót terveztünk megspórolni. Most már látjuk, hogy ez nem 10, hanem 15 millió eurós megtakarítással jár. Azon kívül azt a hozzáadott értéket is képviseli ez, hogy a külső tolmácsokat nem csak kétnapos, hanem akár négynapos szerződéssel is Ö, ö, alkalmazni tudjuk, és mivel a legjobban képzett nak is érdekében áll több napos szerződéseket kapni, ez így helyes, és azon kívül a repülőjegyekre költött költségeket is csökkenti. Úgyhogy a tolmácsolás és fordítás területén összesen körülbelül 24 millió eurót takarítottunk meg anélkül, hogy a szolgáltatás minősége csökkent volna. Tehát az, a, produktivitás ezen a területen 50%-kal nőtt. Azt hiszem, hogy ez is nagyon jól mutatja azt, hogy lehetséges az igazgatás hatékonyságát emelni, anélkül, hogy a képviselők számára nyújtott szolgáltatások minősége, vagy az alkalmazottak közötti együttműködés sérüljön emiatt. Köszönöm szépen a kérdéseket. A többi kérdésre majd írásban tudok válaszolni, és még egyszer nagyon köszönöm a belső ellenőrrel és az önökkel folytatott együttműködést is, és köszönöm a pozitív megjegyzéseket. A specifikus kérdésekkel kapcsolatban a belépéskor lefolytatott kötelező ellenőrzéssel kapcsolatban az elnökség még nem hozott döntést. Jelenleg új technológiákat próbálunk megvizsgálni, és azt szeretnénk elérni, hogy olyan technológiát vezessünk be, amely nem avatkozik be, vagy nem zavarja túlságosan a képviselőket. Itt egy képernyőn megjelenő fénykép technológiájáról van szó, és van arra lehetőség, hogy leellenőrizzük ilyen módon a képviselők személyi azonosságát, anélkül, hogy ez túlságos nagy terhelést jelentene a képviselőknek. Azon kívül a zóning, tehát a különböző biztonsági zónák bevezetése is napirendre került. Ezzel kapcsolatban egy specifikus koncepciót fogunk kidolgozni, erre, ezzel kapcsolatban adtunk ki egy feladatot. Összesen öt különböző biztonsági zónára szeretnénk beosztani az épületet, és ezek különböző fokozatú biztonsági intézkedéssel rendelkeznének, tehát vannak, lesznek olyan területek, amelyekkel kapcsolatban kicsit enyhébbek lesznek, a biztonsági követelmények, például ott, ahol a látogatók is járhatnak, viszont hét, hét olyan zóna lesz, amelyekkel kapcsolatban igen szigorúak lesznek majd a biztonsági intézkedések. Azt javasoltam az elnököknek, hogy az elnökség következő Strasburgi hétfői találkozóján, tehát február 4-én legyen, szülessen erről egy végleges döntés remélem, hogy akkor sikerül is egy végleges döntést meghozni. Minden esetre az a célunk, hogy a választási kampány és a és a választások alatt osszuk be, illetve vigyük véghez ezeket a változtatásokat, annak érdekében, hogy minél kevésbé zavarják meg a parlament munkáját, viszont amikor az új képviselők elkezdték a, elkezdik a munkát, akkor már az új rendszer szerint lehessen dolgozni. Az ebédlőkkel kapcsolatos kérdés. Sajnos az infrastruktúránk nem alkalmas arra, hogy az ilyen nagyszámú felhasználót, felhasználót befogadja. Tíz évvel ezelőtt 1,4 millió felhasználó fordult meg a kantinban, most pedig 3,7 millió ember teszi ezt meg, úgyhogy majdnem két és félszer több ember étkezik a kantinban, anélkül, hogy az alapvető kapacitása megváltozott volna az étkezőnek. Úgyhogy az infrastruktúrát rendkívüli módon megterheli ez a sok látogató. A liftek naponta több mint kétezerszer mennek föl és le. Ez is azt jelenti, hogy rendkívül meg vannak terhelve. Mégpedig azért, mert az épületeinkben túl sok egyszerűen az ember. Látogatók, alkalmazottak, és sajnos a látogatók, az ilyen számú látogatóra sem volt tervezve ez az épület. Ugye a, megvan az étkező, megvan megvan a, a plenáris terem közül, körüli terület, ezek, ezeket arra tervezték, hogy a látogatók oda is mehetnek, de a látogatók tulajdonképpen a parlament egész területén meg, megtalálhatók. A, azon kívül az alkalmazottak és a képviselők aránya úgy van, hogy képviselőnként akár három alkalmazott, három asszisztens és három gyakornok is lehet, és erre a hét emberre nagyon kis alapterületű szoba terület van egyelőre, áll egyelőre rendelkezésre. Ezt a ezt a szituációt meg kell változtatni a német parlamentben sokkal jobbak a lehetőségek, sokkal több helye van mindenkinek. Nálunk ugye ahhoz képest, hogy, sokkal, hogy hatszor annyi ülésünk van, és sokkal többet dolgozunk, a német parlamenthez képest sokkal kisebb területtel, alapterülettel kell, hogy beérjük, úgyhogy ezt a helyzetet meg kell változtatni, és a megfelelő intézkedéseket meg kell hozni, valamint végre kell hajtani. Most az étkezővel kapcsolatban azt javasoltam az elnöknek, hogy, hogy február 18-án, 19-én tartandó ülésén, ülésen próbáljanak meg erről, ha nem is végleges döntést hozni, de legalább egy tervet készíteni, és olyan feladatokat, konkrét feladatokat megtervezni, amelyekkel el lehet kezdeni a munkát az Európai Történelem házáról szólva. Ennek a finanszírozását egy üzleti terv szabályozza, amelyet a Költségvetési Bizottság és az elnökség, a parlament elnöksége tervezett meg, ehhez tartjuk magunkat. A berendezési munka feladatai az elő, előre megtervezett költségvetés szerint haladnak. Az időrendet is betartjuk, tehát 2010 négy elejére elkészülnek az építkezésekkel és a berendezési munkákkal, úgyhogy egy, hogy egy úgy tűnik, hogy az a kérdés, hogy 2014 nyarán esetleg meg lehetne nyitni egy részét az épületnek arra, negatív választ kell adnunk. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi helyzetnek megfelelően majd végleges állapotában 2015 őszén tudjuk megnyitni az épületet. a folyó költségekkel kapcsolatban is készült egy terv a bizottság is hozzá fog járulni ezeknek a fedezéséhez, tehát már a 2014-es évben is lehetséges ezt tőlük igényelni, akkor az nyári szünet előtt össze kell állítani egy bizonyos bizonyos listát arról, hogy mire lesz ezzel kapcsolatban szükség, hiszen annak ellenére, hogy 2015 őszén nyitják meg majd, azért 2014-ben is lesznek némi költségek, de a bizottság az elkövetkezendő hetekben és hónapokban kell, hogy értesüljön arról, hogy milyen várható pénzügyi vonzatai lesznek ennek. Az alkalmazottakkal kapcsolatban már mondtam, hogy nem lesz szükséges az Európai Történelem Házával kapcsolatban új pozíciókat nyitni, ezt átszervezéssel, át, személyzeti átcsoportosítással fogjuk megoldani. Biztos vagyok benne, hogy a, az alkalmazottak nagy részét szerződéssel kell majd alkalmazni, hiszen itt történészekről volt történelmi képzésű szakértőkről van szó, hiszen nem csak az Európai Unióról van e, itt szó, hanem az Európai Unió mindegy, mind a 27 tagállamáról, ezért egy a, a szak, szakértőknek egy bizonyos vegyes csapatára lesz majd szükség, olyanokra is lesz szükség, akik szerződésesek, és olyanokra is, akiknek, akiknek tartós ö, ö, alkalmazásuk van. az költségvetési rendeletnek, rendelet értelmében nem, már nincsen centralizált, csak decentralizált helyzet a különböző gyakornokokkal kapcsolatban. Természetesen nagyon fontos, hogy a különböző minőségi követelményeknek így is, úgy is megfeleljünk, és azért ezeket meg is kell állapítani. A közbeszerzési fórummal vettük, meg a kapcs- vettük fel a kapcsolatot, és a kivételes eljárásokkal kapcsolatban egy 60 ezer eurós határt állapítottunk meg. Tehát a különleges helyzetekre vonatkozólag ezt e, így döntöttünk 2012-ben. E, a mini plenáris ülésekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 2013-ban nem lesznek mini, mini plenárisok Brüsszelben, úgyhogy a munkarendel kapcsolatban most csak a Strasburgi üléseket e, tudjuk betervezni. Ennek oka az, hogy a brüsszeli épület eh, állapota nem megfelelő. Egy új konstrukciót kell fölépíteni, amely biztosítja majd a tetőt, és ezek a munkálatok 2013 végéig kell, hogy elkezdődjenek. Le, eh, nem tudunk tehát igazából biztonsággal tervezni, lehet, hogy 2013 novemberében tudnánk már miniplenáris tartani, de a tervezés, a repülőjegyek, stb. szempontjából ez nem eléggé biztos. Úgyhogy a munkarend egyelőre így lesz. A magának a konstrukciónak a régi fa, fából készült darabjai megmaradnak, és azt fogják majd kiegészíteni fémkonstrukcióval annak érdem, érdekében, hogy jól tudja, hogy hogy bírja a súlyt, és hát ez, ez egy nagyon precíziós munka, nagyon aprólékos munka, és ezért javasoltuk azt, hogy az egész év évet erre fordíthassuk de ez lehetővé teszi azt is, hogy a jelenlegi konstrukciót nem kell lebontani, hanem csak fém szerkezettel megerősítjük. Nagyon nagy probléma volt a Strasburgi plenáris teremben is, nem olyan hosszú idővel ezelőtt, és 2009. március 16-án valami történt ez, és már március 18-án született egy javaslat arról, tehát két nappal később arról, hogy legyen egy külön egység, egy külön testület és egy külön projekt az épületek karbantartása, karbantartási feladataira. Ugye egy millió négyzetméterről van itt szó, és ennek a karbantartására fontos lenne egy külön testület és egy külön projekt, és ennek a projektnek jelentős több millióra rúgó támogatásra is szüksége van. Egy programot alakítottunk ki, amelynek értelmében az épületek állapotát rendszeresen ellenőrzik, és ennek a programnak a keretében sikerült felfedezni a brüsszeli plenáris terem tete, mennyezetében megjelent problémákat. Tehát úgy gondolom, hogy hogyha a, ezt a külön testületet, illetve ezt a külön pénzügyi forrást nem vezettük volna be, akkor nem is tudtuk volna felfedezni a brüsszeli hibákat, és hogyha nem fogadjuk el az erre fordított anyagi, az erre fordítandó finanszírozást, akkor valószínűleg az lett volna, hogy egyszer csak bekövetkezik az a tragédia, hogy leszakad a tető, és akkor nem tudom, hogy ez milyen következménnyel járt volna a képviselőkre nézve. Úgyhogy most arról van szó, hogy a parlament saját szakértői és külső szakértők munkája bevonásával az épületek állapotát így ellenőrizzük. Az e-maileket illetően itt két probléma van. Az egy mostani jelenlegi probléma azért következett be, mert egy vírus ellenes szoftvert vezettünk be a Microsoft-tól, de azóta ezt kivették. Ugyanakkor mégis nagy problémák állnak fenn egyre inkább a kapacitásunknak a határait érjük el, ugyanis az émileg száma elsősorban a mobil kommunikációk eredményeként robbanásszerűen exponenciálisan növekedett, és épp ezért az eredeti rendszer már nem volt elegendő, tehát ezzel foglalkozni kell, de ehhez eh, ezzel kapcsolatban felmerülnek eh, különböző kérdések, Például, hogy egy felhasználó a saját e- e-mailjében 90 ezer darabos forgalmat folytatott, és hogyha valaki az e-mail rendszerrel ilyen módon jár el, akkor nyilvánvaló, hogy a rendszer túlterhelt, és épp ezért nagy problémákat jelent, mint ahogy ezt az utóbbi napokban tapasztaltuk is, mert eléri a határait az egész rendszer. Nyilvánvalóan ezeket ki kell terjeszteni, de ugyanakkor másfajta módon kell eljárni az e-mail területnek a kapacitásaival. Aztán a 2011-es mentesítésnek a szűkebb értelmében vett problémái. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban mi minden kérdésre igyekeztünk válaszolni. Vannak, amelyek szorosabban kapcsolódnak a 2011-es mentesítéshez, vannak, amelyek az, a vezetőséggel kapcsolatosak, de ezt nem engedtük, hogy ez a szűkebb értelembe vett 2011-es válaszokat is befolyásolják. Nézzük akkor az utazási irodát, ismerjük ennek a problémáját, Nyilvánvalóan egy normális felhasználó az bemegy, és azt mondja, hogy vagy egy turista, vagy egy bizniszosztály rende jegyet veszek. Persze nem csak ez a kettő van, hanem különböző osztályok vannak ezeken belül is még, tehát különböző kategóriái az, a business classnak és a többi. És nyilvánvalóan ezeknek különböző árai is vannak. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy 5%-kal csökkentjük az utazási kér- költségeket. Épp ezért azt kérjük az irodától, hogy a legolcsóbb ö, ö, gazdaságokat, ö, utazásokat keressék, és ezzel 1,5%-kal szeretnénk a költségeket csökkenteni. Nyilvánvalóan más megoldások vannak. vannak van egy intézményű ki, ki, közötti kiírás, hogy valahogy más módon próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Az asszisztensek állását illetően pozitívan állnak általában hozzá, hiszen látják, hogy a régi rendszerben voltak jelentős problémák, és az asszisztensek szerződései néha elfogadhatatlanok voltak, mert nem feleltek meg a szociális követelményeknek. És ezért rendbe hoztuk ezt, és épp ezért most már országonként magasabban képzett asszisztenseket tudunk alkalmazni, de ugyanamellett a költségvetés mellett maradtunk, tehát 2009 nyara, nyara óta a Lisszaboni szerződésnek megfelelően jártunk el. Nyilvánvalóan még vannak problémák, de hát úgy, látszuk, úgy lát, látjuk, hogy az igazgatással kapcsolatban sikerül ezt megoldani. Az utolsó kérdés az intergrupokkal kapcsolatban. Ezek a frankciókhoz tartoznak, tehát ha támogatni akarják ezt az intergrupot, akkor a, a frakcióknak kell termeket biztosítani és munkatársakat. Tehát ez az intézmények számára nem jelent plusz költségeket remélem, hogy a, ezekkel aztán megválaszoltam az előadónak a kérdéseit. Köszönöm szépen, főtitkár úr! A megjegyzései alapán nyilvánvalóan vált, hogy az Európai Történelemháza az még most is építési terület. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen intenzív módon megválaszolta a kérdéseket. Mielőtt a vitát megint, megindítanánk, szeretném megköszön, megkérni Galvin, Robert Galvin kollégának, a belső ellenőrnek, hogy tartsa meg előadását. Uh, Mr. Chairman, and... Elnök úr, tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni elnök úrnak, hogy lehetőséget nyújtott számomra, hogy bemutathassam a 2011 éves jelentésemet. Ezt tavaly július 26-án készítettem el a főtitkárral és a belső ellenőrökkel való vita után. A belső ellenőrnek éves jelentést kell készítenie, amelyben megmutatja a elvégzett belső ellenőrzéseket, az ajánlásokat és az abból fakadó intézkedéseket. Ennek a jelentésnek az a tárgya, hogy milyen eredménnyel jártak ezek a belső ellenőri tevékenységek 2011-ben. A jelentés elmagyarázza, hogy a szakmai standardeknek megfelelően a belső ellenőr minden munkaprogramot átnéz, kockázatelemzés alapján a belső szervezetek szerint. Ennek a kockázatelemzésnek az a célja, hogy a belső szolgálat prioritizálja a források kiosztását a magasabb kockázatú helyekre, és a, a, a, azok számára, ahol nagyobb figyelme van szükség. 2011-ben a belső ellenőrzés tevékenységek eh, az IAS középtávú stratégiáit ellenérezte a közbeszerzésben, az információtechnológiában és a személyi kiadásokban valamint utólag ellenőrizte a megvalósítás számos eh, elfogadott akcióterv esetében. Ahogy már korábbi tervekben a belső ellenőrzési szolgál, szolgálat az e- intézményeket is ellenőrizni. Hadd magyarázzam most el a 2011-es feladatainkat. Az állandó stratégiai cél az, hogy figyelemmel kivérjük az intézmények decentralizált ellenőrzési keretét. A 2011-es ellenőrzés fejlődést mutatott számos területen, és további fejlődést a központi támogatásban. Az ellenőrzés azt találta, hogy egyes területeken, a központi irányelvek és, kocka, és érzékeny területeken a belső ellenőrzés eljárás hozzájárult a költségvetési kihelyezések megfelelő elosztásához 2011-es munka során és az ellenőrzési munka során az IAS bizonyítékát látta az előrelépéseknek ezeken a területeken. A közbeszerzés kérdésében az volt a feladat, hogy ellenőrizzük a folyamatokat a DJI Tech technológiai ellenőrző támogatásában. Ez, nekik sikerült számos eljárási hibát helyrehozni, amelyeket korábban észrevettünk. Az ellenőrzés részletesen vizsgálja az informatikai szolgáltatók szerződéseit. 2000, egy négy éves időszakban 4 milliárd eurós tételben az elfogadott 2008-as megközelítés szerint, amely kellemetlenül érintette a szerződések megvalósítását, proaktív elkötelezettséget fogadott el az egész akciótervvel, és az ITEC vezetése már ellenőrzi a 2008-as eljárásokat annak a céljával, hogy az ilyen hibákat a megújulás során elkerülhessék a DJI Tech belső ellenőrzése egyetértett olyan intézkedésekben, amelyek növ, ö, fokozzák az offside szolgáltatások arányát. a szerződések teljesítésének jobban meg, megfogalmazzák azokat a kivételeket, amelyek erre a letárgyalt eljárások vonatkoznak. A beszerzési folyamatban, a kommunikációs főigazgatásban három területen követelnek meg fejlődést a tervezésben, a pályázatok értékelésében, valamint a belső ellenőrzés ellenőrzésében a túlszervezést illetően. A Digicom 9 pontos akciótervet fogadott el 2012-re, a vezetősége már pozitív intézkedéseket vezetett be oly módon, hogy átszervezte pénzügyi vezetési rendszerét 2011. január 1-ével kezdődően. Az IAS az elnökség főigazgatóságának ellenőrzésében, amelyet, amelyről 2009-ben már jelentést készített, azt állálta, hogy az elnökségi főigazgatóság lehetővé tette a belső ellenőrzésnek, hogy 8 prioritási tervet lezárjon. A személyi területén megállapítottuk, hogy létrejött a személyzeti bérlista, azt találtuk, hogy az ellenőrzési tevékenységek a bérszámfejtésben megfelelőek, és biztosítják az ellenőrzési cél eh, pontosságát. A személyzeti főigazgatóság eh, megállapodott abban, hogy tovább fejleszti ellenőrzési tevékenységét azért, hogy megbízható személyzeti adatot tudjon nyújtani a bérszámfejtőknek, és hogy fokozzák a döntések végrehajtásának hatékonyságát sikerült lezárni az átmeneti intézkedésekkel a 2004-es személyzeti átalakítást, és azt, azt találtuk, hogy a parlament eljárása el, el, eltér a átmeneti intézkedésektől, és a más intéz, intézmények által elfogadott intézkedésektől. Más intézményekhez képest a parlament multiplikációs intézkedései pénzügyi előnyöket jutatnak néhány alkalmazottnak, akiket korábban 2004 májusa előtt vettek fel, és azóta előre léptek. Az elfogadott akcióterv elfogadja, hogy fokozzák a belső ellenőrzési eljárásokat annak érdekében, hogy kevesebb kockázattal járjanak a munka megismétlését e, e, tiltó eszközök, és megvizsgálja, hogy milyen mértékben lehet elfogadni javító intézkedéseket annak érdekében, hogy, enne, hogy a parlament megközelítésének pénzügyi következményeit korlátozzák. A 2011-es tevékenység ellenőrző, ut- utóellenőrzése számos intézkedéset állapított meg, amely, amely közül a legfontosabb a parlament napidíjas rendelkezése, az eredeti jelentésben 2000, január 2008 2008 januárban fogadták el. Utólag megállapították, hogy jelentős előrelépés történt a kockázatos területeken, e, és az lehetővé tette, hogy a belső ellenérzés e, a 36 tevékenységből 33-at lezárjon, különösen a az újonnan fej, e, elfogadott hitelrendszert, amely a tanács fogadott el, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozóakat. A helyi asszisztensek kategóriájában az ellenőrzés azt is megmutatta, hogy a megvalósítási intézkedések és az ide vonatkozó eljárások, amelyet a DG Finance fogadott el, jelentős előrelépést eredményeztek az ellenőrzési eljárásban. Azt is három területre mutatott rám, a nyitott akciók területén, ahol további kockázatok maradtak, bár a pénzügyi megvalósítások valószínűleg mérsékeltek maradnak, kitettséget mutatnak további kockázatoknak. A, ezek, ezen nyílt akciók megvalósítása fokozza majd az ellenőrzések hat, hatékonyságát a kifizetési hely, helyeken, és jelentős előrelépést mutat az új keretben. A 2011-ben a ellenőrök megállapították a kifizetések feldolgozásának hatékonyságát, E, és a parlament kifizetési eljárásának hatékonyságát. Ennek az volt a célja, hogy e, egyszerűsítsék a decentralizását, és fokozzák az ellenőrzést és az útmutatást, fejleszék a kifizetés ellenőrzését. Bár a megvalósítási arányok e, alacsonyak, két tényező enyhítette a kockázatok az ezeken a területeken. Először is a kifizetési idő csökkentése 2008 óta, másfelől a 2011 júliusi döntés, hogy modernizálják a parlament pénzügyi tájékoztatási rendszerét, amely számos fejlesztést tartalmaz. A belső ellenőrzés továbbra is figyelemmel követi ezeket a nyitott akciókat, különösen azokat, ahol a kockázat mérsékelt. A 2011-es feladat az volt, hogy politikát alakítsanak ki a tervezés értékelését illetően. Ez megmutatja, hogy számos fontos lépés történt annak érdekében, hogy hatékony tervezés, értékelés és kezelése történjen ezeknek a szükségleteknek. Ennek a folyamatnak a lezárása és a megfelelő, a szükséges irányítási struktúrás kialakítása további intézkedést igényel majd a jövőben és ezt tovább fog tartani, mint eredetileg tervezték. Az éves jelentés minőségi teljesítésekkel is foglalkozik, amelyet a amely szerint az belső ellenőrzés megállapította, hogy a minőségi kívánalnak való megfelelés a lehető legmagasabb szinten történt meg. Ennek fontos elemeit 2011-ben már megvalósították, új megközelítéssel követik a belső ellenőrzési jelentéseket, és új osztályozást vezettek be a kockázatok ellenőrzésére, amelyet, az ellen, amelyet ez, ez a jelentés foglalkozik. Végül a 2011-es belső ellenőrzési jelentés jelentő, jelentős előrelépés mutas, mutat az ellenőrzési és e, keretben a 2011-es jelentést követően, e, amely a parlamenti asszisztensek jutatásával foglalkozik. Jelentős előrelépés történt a akciótervben, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy az intézmény elérje céljait. A akciótervek lezárása fontos jelzés annak, hogy mennyire magas szinten és sikeresen eh, foglalkoznak a megállapított kockázatokkal. Az új megközelítés eh, eh, értékeli és érvényesíti az új nyitott akciókat, továbbá megállapítja, hogy ennek teljesítését semmi nem kockáztat a 2011-ben. A főtitkár köszönni szépen a tájékoztatást, szeretnénk megköszönni az előadónak az udvariaságát és a megértést, amit a megbeszélésen tanúsított, valamint, hogy elismerését fele, fejezte ki a közöttünk zajló kiváló együttműködés iránt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Gelvin úrnak a tájékoztatást. Most a vitában részt venni kívánó tagoknak adom meg a szót. Először Derek Wolvennek a szocialistáktól, és Derek után Ayala Sender asszony következik. Köszön... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és a főtitkár úrnak is a, a válaszai, válaszait. Én voltam a 2000, én vagyok a 2013-as jelen, költségvetésnek az előadója, tehát tulajdonképpen már nagyot léptünk előre a megtakarítások terén a parlament saját költségvetésemben. Ezekkel a kérdésekkel már is foglalkoztunk, foglalkoztak a képviselők, tehát haladunk előre. És a megtakarításokat úgy tesszük, hogy az Európai Parlament hatékonyságát ne károsítsa, és a parlamenti képviselők egyéni hatékonyságát se érintse. A jövőben talán hosszú távú, strukturális megtakarításokra lesz szükség, nem annyira a képviselők munkájának, hatékonyságának a veszélyeztetésére. Az, az írásos válaszaiban azt mondta, hogy 900 ezer eurót lehetne megtakarítani. Például a fordításban és a tolmácsolásban is, amerről már beszélt, talán hasznos lenne, hogyha beszélnénk a képviselőknek az ECOSZOK és a régiók bizottsága igazgatási költségeit illetően, hiszen hogyha azoknak a fordítási és tolmácsolási szolgálatait összefognák, akkor más intézményekével, akkor itt is lehetne megtakarítani. Aztán a videokonferencia jelentés eh, eh, lehetőségére is koncentrálni eh, lehetne. Tudom, hogy már történik valamennyi videokonferencia, de talán sokkal többet is lehetne tenni, és ezeken is sokat lehetne megsporolni. Aztán a, az alkalmazottak nyelvtanfolyamait illetően tudom, hogy vannak olyan alkalmazottak, akik például a Dél-Franciaországba mennek nyelvtanfolyamokra, és talán meg kellene vizsgálni, hogy lehet-e az alkalmazottak számára hatékonyabban biztosítani a nyelvtanfolyamokat. Aztán a minden év végén az Európai Parlament költségvetésében maradnak felhasználatlan alapok. Nem lehet ezt megbecsülni, tehát hogy ne legyen ennyire kihasználatlan a költségvetés, és, és, és sokkal vonzóbb EP költségvetés lehetesen kialakítani. Elnök, köszönjük szépen, hogy ilyen rövid idő alatt összefoglalta a mondandóját. Nem szeretném korlátozni a karrierák hozzászállási idejét, hiszen ez egy nagyon fontos eszmecsere. Ugyanakkor szeretnék mindenkit emlékezni, emlékeztetni arra, hogy tegnapról átkerelt ide még egy napi rendi pont, és épp ezért koncentráljunk a hozzászólásokban. Ajánl a Szender asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Ortiz asszonynak, az alelnöknek és Klaus Welle főtitkár úrnak, és a számbevőszék képviselőjének a tájékoztatást. Csak néhány megjegyzésem lenne a plenáris terem mennyezetét illetően. Vele úrnak teszem, vele úrnak teszem fel a kérdést, azon kívül, amit mondott, ezzel egyetértek, és gratulálok neki, hogy egy vizsgálatot is folytatnak az épületekről, hiszen erre szakség van. De akkor felvetődik az építési vállalkozásoknak a felelőssége, hiszen ugye már két teremben is problémákat látunk, tehát kártérítést lehetne követelni, gondolkodott ezen erről a parlament? Aztán a másik kérdésem, a többi parlamentekkel, például a Bundestaggal való összehasonlítás, az nagyon is időszerű. Tehát, hogy a munkahelyekkel milyen a helyzet. Ezt szerintem rendszeresebben kellene elvégezni, hiszen a visszaéléseket és a problémákat talán ilyen módon el lehetne kerülni. A nemzeti parlamenti kollégák talán lelkesen hozzáállhatnának ez a kérdéshez, és akkor a problémáinkat már eleve megoldhatnák. Aztán beszélt a biztonsági rendszerről, hogy az alkalmazottak, tehát a biztonsági alkalmazottakat belső keretek között akarják megoldani. De megbízhatók ezek az emberek? most már ugye alkalmazottak, és az épületbe hogyan rendezték a belépésüket. Aztán felmerül, hogy a kérdésük, a képzésük, amely más, mint a képviselőké és másoké, az hogyan folyik. És végül Tudom, hogy állandóan javításokon gondolkodnak, de talán a delegációknak a honlapján is lehetne javítani. Valóban javulnak már a dolgok, e, a bizottságok, a szakbizottságok és a plenárissal kapcsolatban, és akkor most már talán sorra kerülhetnének a delegációk is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ines Paul Rübig kapja meg a szót, a Dion kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok a főtitkárnak az itt a házban végbe, véghez vitt e, változtatásokhoz. Valóban érezni a munkánk minőségén és a hangulaton is azt, hogy a látogatók és az egész közvélemény sokkal jobban figyelme tudja kísérni a munkánkat. Na most a belépésnél belépéssel kapcsolatosan úgy működik az a rendszer, hogy a fejnek a méreteit megméri ez a gép, és akkor rögtön megjelenik az embernek a fényképe és a neve. Úgyhogy ilyen rendszerek vannak, és ezt be lehetne vezetni. A tolmácsolással kapcsolatban az utazásokon utazásokkal kapcsolatban úgy kellene elrendezni, hogy a képviselő személyesen kéri a tolmácsolást. Jelenleg olyan rendszer működik, hogy egy, egy, egy rendszer, egy másik rendszer osztja ki a tolmácsolás, van aktív, van passzív tolmácsolás, de nem mindig felelez meg az adott képviselő igényeinek. Ezért kellene utazásoknál az adott képviselőt megkérdezni, és őt, ké, őt, őt megkérdezni, hogy nekik mi, milyen igényei vannak a tolmácsolással kapcsolatban. Na most mivel a tervezés itt akár egy fél, akár egy nagyobb eseménnyel kapcsolatban egy egész évvel előbb mm, történik meg, ezért nagyon fontos, hogy a képviselő minél előbb nyilatkozzon erről, hogy a naptárba ezt be lehessen vezetni. Ez nagyon fontos lenne annak érdekében, hogy meg lehessen tervezni ezt a szolgáltatást. Azon kívül az is jó lenne, hogyha a parlamenten belül ezeket a ö, ö, parlamenten belüli ez ezzel kapcsolatos tervezéseket is adminisztratív szempontból minél kevésbé terhelő módon rendezzük meg. Én megértem, hogy terveznünk kell, de talán ö, át lehetne gondolni azt, hogy hogy lehetne ö, ezeket a költségvetéseket akár 25%-kal is csökkenteni. Köszönöm szépen. Rübi kolléga, De Jong kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Velle úrnak és Pitella úrnak a hozzászólásaikat. Valóban történtek jelentős javulások, például a fordítás, meg, fordítási megtakarítások a plenáris jegyzőkönyvével kapcsolatban vajon, valóban fontosak, de van egy sor más feladat is. Például, ha átgondoljuk az jövő évi Európai Uniós választásokat. Hogyha Hollandiában megkérdezzük az állampolgárokat arról, hogy az Európai Parlamentre hogy tekintenek, akkor azt mondják, hogy ez egy Brüsszel és Strasbourg között mozgó utazó cirkusz, és a és a képviselők napi díjáról beszélnek legtöbbet. nem mindig tudjuk igazolni azt a hatalmas mennyiségű fizetést, amelyet havonta fölveszünk, illetve azokat a pénzeket, amiket kapunk, nem mindig tudjuk ezt az állampolgárok felé igazolni, hogy mire megy el ez a pénz. És ez nem jó gyakorlat. Az emberek azt hiszik, hogy ö, egy sor ö, bónuszt kapunk, és, ö, és, és nem látják ennek az értelmét. Velle úr azt mondta, hogy a titkárságnak nagyon nehéz lenne minden ezt, mindezt ellenőrizni. Hát én megkérdezném vele urat, hogy lehetne kialakítani egy olyan javaslaton, amely arról szól, hogy külső emberi erőforrásokat lehetne a titkárságba fölvenni. Az egyik az, az lenne, ezzel kapcsolatban, hogy mindenkit teljes mértékben leellenőriznének. Másik lehetőség az lenne, hogy csak azokat ellenőriznének le, akik a kiosztott pénz több mint 50%-át elköltik. Mert ugye, hogyha marad pénz, akkor azt minden hónap végén vissza lehet utalni a parlamentnek. Tehát esetleg meg lehetne nézni, hogy mely képviselők költenek legtöbbet, és őket lehetne megpróbálni rászorítani a takarít, takarékosságra. A bíróban meg kellene ezt a kérdést tárgyalni, hiszen ezzel kapcsolatban jó lenne, ha születne egy döntés. És az utazási költségekkel kapcsolatban megint csak felmerül egy kérdés, az általánydíjak kérdése, hiszen itt különböző távolságokkal operálunk, nem igazán értem, hogy ennek mi értelme van vannak, kapunk napi díjat, akkor milyennek a jogosultsága, hogy ezen kívül még a bizonyos távolságon túl további utatásokat kapunk? Vannak vannak ugye bónuszpontok, amelyeket gyűjtögethetünk a repülőjegyek megvásárlása során. Ezeket elég nehéz figyelemmel kísérni, ezeknek a helyzetét nehéz ellenőrizni, de a, az ezzel kapcsolatos döntés ugye arról szól, hogy mindenkinek üzleti jellegű munkával kapcsolatos utazásokra kell felhasználni ezeket az összegyűjtött bónuszpontokat, és nem magáncélú utazásokra. Jó lenne, hogyha ezt is megerősítenénk. Lehet, hogyha egy vonattársasággal vagy légitársasággal egy szerződést kötünk, akkor ott egy gyakran kapunk egy következő utazásra felhasználható vouchert, megkérdeztem, hogy ezt föl lehetne használni magánutazásra, azt mondták, hogy nem. Most az rendben van, hogy nem, de akkor mit tudunk kezdeni az ilyen légitársaságoktól, vasúttársaságoktól kapott, jövőben felhasználható voucherekkel. Aztán a webtv-vel kapcsolatban nagyon jó, hogy lehetőségünk van arra, hogy a plenáris ülésen elhangzottakat visszanézhessük, illetve a fordítást elkérhessük. Lehet, hogy a webtévével kapcsolatban is be kellene vezetni az igény szerinti szolgáltatást? Következő felszólaló. Először is én is gratulálni szeretnék a válasz, a válaszokra adott, a kérdésekre adott válaszokhoz valóban példaszerűen végezte el ezt a feladatot főtitkár úr. A tolmácsolási és fordítási költségekkel kapcsolatos megtakarításról. Az az érdekes, hogy egyáltalán hogy merült fel az ötlete ennek. Ki állt elő ezzel a javaslattal. És érdekelne az is, hogy van-e egy standardizált ö, ö, eljárás a kapcsolatban, hogy az ilyen ötleteket hogy dolgozzuk fel, és hogy indítsuk el. Ö, van-e egy olyan bónuszrendszer, amely például az alkalmazottakat jutalmazza az, abban az esetben, hogyha ilyen jó ötletek állnak elő? Mi a véleménye erről, hogyha most nincs még ilyen, akkor érdemes lenne egy ilyet bevezetni. Aztán úgy gondolom, hogy a képviselők belépésével kapcsolatos ellenőrzés ez tényleg túlzásba, túlzásokba megy át. Mindenkinek van egy kártyája. Na most ugye ezen felül még külön technikát, meg külön felszerelést vásároljunk annak érdekében, hogy tényleg ellenőrizzük, hogy ez a bizonyos ember, ez valóban az a bizonyos embere. Úgy gondolom, hogy ez, erre tényleg felesleges kiadásokat tervezni. Az osztrák parlamentben például ilyen íris azonosító technikák működnek a képviselők beléptetésére. Hát elnézést kérek, de úgy gondolom, hogy ez teljesen, teljesen felesleges és rendkívül túlzott intézkedés. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen a képviselőt a saját bedzsével kellene tudni azonosítani. Ennél további intézkedésekre tényleg semmi szükség. Köszönöm szépen. Fándálen úr a következő felszólaló. Voorzitter, dank u wel. Ook aan de heer Weller voor zijn... Eh, Köszönöm szépen, önök úr, és szeretném megköszönni Vele úrnak is észrevételeit, nagyon sok dolog halad a jó irányba, köszönöm is ezeket. Volt néhány téma, amelyben fejlesztési javaslatot szeretnék tenni, nem csak vele úrnak, de kérek választ is a javaslatainkra. Először is Young kollega azt mondta, hogy a kiadások juttatási terve, általános elképzelése nem nekünk kell igazolni. Legalább évente 40 millióról van itt szó. De Jong úr azt akarta tudni, hogy nem lehetne valamiféle ellenőrzési rendszer ehhez. Szeretném tudni, hogy vajon nem kéne 50%-kal csökkenteni a havi összeget, és azt arra felhasználni, hogy az ellenőrzési rendszert finanszírozzuk, amit e- ezzel létrehozunk. Ez nem csak egy kérdés az ellenőrzőknek, hanem az előadónak is. A második dolog, amit meg akartam kérdezni, hogy hogy a brüsszeli, brüsszel-strasburgi utazásban mindenkinek van egy kofferja, Ezt a koffert mindenki ingyen veheti igénybe, amit aztán ö, szállítanak a két várásokat, és a logisztika rendelkezik róla. Ezt szeretném a fejeteteire fordítani, hogy felszámoljuk ezt a rendszert, és csak azoknak az embereknek, akiknek szüksége van ilyen kofferre, azok ö, ö, jelentkeznek és, ö, és kérelmeznek egy ilyet. 2014 nyarától azért, hogy az adminisztráció tudhassa, hogy ne kelljen olyan sok koffert szállítani, és ne legyen szükség olyan sok teherautóra. Így, így kéne, ezért kéne felszállalni ezt a rendszert, és csak igény esetén rendelkezésre bocsátani. Nagyon örülnék, hogyha ezzel tudnának foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szónik úr következik.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 megvalósítani, hogy a képviselők munkakörülményei rom, romlanak. Ez megtörtént már korábban eh, abszurd korlátozásokkal, amelyeket a, a eh, hivatalos utak eh, helyeztek rá. Megtörténik, hogy egyes hivatalnokok egyes hivatalokban úgy döntenek, hogy vajon jöhetünk-e vagy mehetünk egyes helyekre. Vagy már korábban mondtam, a tolmácsolás kérdése Eh, az EU-n kívüli utazásokon. Eh, vajon nem használhatnánk fel a helyi eh, tolmácsokat? Latin Amerikában, Ázsiában vannak EU delegációk, amelyek helyi tolmácsokat foglalkoztatnak. Tudom én, hogy kellenek hitelesített, képesített tolmácsok, de a helyi tolmácsokat fel lehetne venni helyi szinten, és az olcsóbb is lehetne. Ezt a delegációk intézhet, vagy a képviseletek intézhetnék el. A Strasburgi költségekről is beszéltünk, de nem, fele, nem felejthetjük el a luxemburgi költségeket, hiszen az is hivatalos hely, helyszíne a parlamentnek, ahol új épület készül. Szeretném tudni, hogy ez milyen célt fog szolgálni, milyen funkciója lesz. Volt még egy dolog. Apró, apróság ugyan, de létre lehetne hozni esetleg a kávézóban egy kisebb könyvcsere sarkot, mindenkinek vannak könyvei, eh, amit eh, elolvasott, eh, amit ennek a könyves polcnak a polcára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mulder kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először két kérdés Brandi kolléga nevében, aki nem tudott Zsely Brandi kolléga nevében, aki nem tudott itt lenni. Ez azokkal az állásfoglalással kapcsolatosak, amelyeket tavaly fogadtunk el a plenárison. Zsebrandi úrról van szó. Tehát a plenárison a legmagasabb hatóság által lettek ezek elfogadva. És arról volt szó, hogy a lehető leggyorsabban eh, a képviselőknek az elektronikus ellenőrzését be kell vezetni de azt hiszem, hogy ezt a kérdést már megválaszolták, hiszen új rendszerről beszéltek. A második ebben az állásfoglalásban az volt, hogy az Európar tévét el kell törölni. Hát akkor ezt most miért nem tették meg? Hiszen ezzel is lehet spórolni. És erről is a plenáris ülésen döntöttünk a főtitkárnak a megtakarítással kapcsolatos beszámolója én rám is nagyon jó benyomást tett, és szerintem ezt folytatni kell. És ez, e, e, ebben a témakörben többet is tudnék említeni. Például a bizottság és a parlament kebelében nagyon sokan dolgoznak, nagyon jó munkát végeznek, például Hollandiában eseményeket szerveznek, ahol a parlamenti képviselők beszámolnak. De a parlament irodái szervezik ezt, és akkor egy külső konzultáns széget fogadnak fel, hogy megszervezzék ezt az eseményt. Szerintem nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani, hogyha a, például a vitáknak a levezetését a nemzeti, nemzeti fővárosokban lévő emberek vezetnék le. ez a főtitkárnak az irodájára is vonatkozna. Zágrában egy új irodát béreltünk, ahogy én ezt olvastam. Itt miért más a politika, mint különben, amikor az a politika az volt, hogy vásároljuk az épületeket. Aztán a plenáris termet illetően remélem, hogy nem szimbolikus jellegű ez, de furcsának tartom, hogy a megépítése után nem sokkal mind a Strasburgi és aztán a brüsszeli mennyezet is beomlik, vagy be akar omlani. Hát akkor mi a garancia arra, hogy ezt valaki kifizeti? Mi ennek a szabálya az építő cég felelős ezért? Hát hogyha 20 évvel a megépítés után omlik le a menyezet, akkor ki a felelős? Az utolsó kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy én mindig is a megtakarítások mellett vagyok, és a tolmácsolásnál lehet még megtakarításokat eszközölni, de hogyha a válaszokat vizsgálom meg, amelyeket a parlamenti képviselők kérdéseire adnak, akkor ezeket franciául és angolul halljuk, és azt hiszem, hogy nem mindenkinek kell franciául és angolul tudnia, talán ez túlzás, legközelebb ez valószínűleg csak angol lesz. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Mulder kolléga. Poszpáta asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Csatlakozom a kollégáimhoz, és bevezetésként gratulálni szeretnék a hozzászólóknak. Én az épületekért vagyok felelős, és nagyon kritikusan állok hozzá az Európai Történelem házának a kérdéséhez. Meglepett, hogy sikerült megőrizni a már meglévő alkalmazottak számát, és nem kellett újakakat felvenni. Úgy látom, hogy nem lesznek történeszek az alkalmazottak között, hanem külső szakértékhez fognak fordani, fogla, felfogadni. Ennek nagyon örülök, hiszen a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak ez a feladata, de más kérdésben az informatikai fejlesztéseket illetően nagyon nehéz a teljesítményeket értékelni. Hogyha wifi külső megoldás lesz, akkor ez nagyon sok pénzbe fog kerülni, és lesznek olyan időszakok, amikor túlterhelt lesz a rendszer, itt nyilván nem a türkizhetekről van szó. Tudom, hogy Strasbourgban problémám van a hordozható számítógépemmel, hiszen nagyon sokszor túlterhelt a rendszer. Gyakran a maximumot várják el, tehát hogy a legjobb technológiát használjuk. A tolmácsolást illetően az én példám eh, egy cseh eh, anyanyelvű eh, számára, ez mégiscsak más kérdés. hogyha a parlamenti képviselő, aki ezt a nyelvet beszéli, nincs itt, akkor nyilvánvalóan nincs szükség a tolmácsolásra ez a rendszer jól működött, és gyakran csak kicsi administratív költséget jelent. Az épületekbe való belépést illetően meglep, hogy amikor a képviselő belép az épületbe, akkor már egyszer ellenőrizték, akkor miért kell még máskor is ellenőrzni. Volt ugye egyszer egy áramszünet, amikor a liftekbe szorultak az emberek, Eh, és szerintem akkor eh, lehetett volna igazán eh, tudni, hogy kik voltak benne az épületben, tehát a rendszernek erről gondoskodnia kellene. Mi lett volna, hogyha tűz van például? Tehát, hogyha valaki egyszer belép az épületbe, akkor ennek az információnak már meg kellene lenni. Lehet, hogy egy ilyen ellenőrző kamera túl drága, és erre nem lenne szükség. Utolsó kérdés az uti, utazási költségekkel kapcsolatban szerintem a hónap végén lehetne értékelést végezni. Ez nem egy pénzügyi kérdés, hiszen ha két hónap után a titkárság kiértékelni, hogy javult-e a helyzet, akkor látnánk jobban, de eddig ez szerintem nem történt meg. Kedves kollégáim, ezek mind nagyon fontos kérdések voltak, de van még az egyéb intézmények mentesítéséről szóló napirendi pont, valamint az alelnök választás is, ezt még mind 12.30-ig meg kell ejtenünk, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden szóljon. Először Dajcs Tamás, aztán Krisz David és Andreasen kollégák szólalnak fel, és ezzel le is zárom a felszólalók listáját. Dajcs tessék! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Rögzíteni szeretném, vagy világosá szeretném tenni mindenki számára, hogy én magam is a parlament működésére rendelkezésre álló források takarékos felhasználásának a e, híve vagyok. De évek óta, amikor itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban a parlament, az Európai Parlament discharge-át eh, tárgyaljuk, akkor el szoktam azt mondani, most is kénytelen vagyok megismételni, hogy a lehető legtakarékosabban akkor járnánk el az európai adófizető polgárok pénzével, hogyha nem lenne Európai Parlament mert akkor egy fillet se kéne erre eh, költenünk. Vagy esetleg még nagyobb fantáziát is adhatnék a takarékoskodásnak, hogy az európai parlamenti képviselők azok ne fizetést kapjanak, hanem mondjuk fizessenek belépési díjat, amikor bejönnek egy brüsszeli vagy strasburgi épületbe, vagy esetleg fizethetnénk tagdíjat. Eh, és akkor, akkor innentől kezdve nincs egyetlen egy luxemburgi, német, ír, magyar vagy észt bulvárlap, amelyik eh, finnyásan viszonyulhatna a mi működésünkhöz, hiszen akkor megállapítunk mondjuk egy napi 15 eurós belépési díjat, az asszisztensek mondjuk ten eurót fizetnek a gyakornokok csak five eurót fizetnek és az európai parlament gy a működésével gyaraptaná tudná az európai adófizető polgárok pénzét. tehát én őszintén szólva eh, azt gondolom hogy néha túlzó talán egyes képviselők fantáziája az európai parlament működésének a takarékosságát eh, illetően. szeretném világossá tenni hogy szándékosan ironikus, ha tetszik vicces, komolytalan megjegyzések voltak, na hogy évek múlva az merüljön föl, hogy azért kell fizetni az európai parlamenti képviselőknek, mert az Deutsch képviselő úr felvetette, tehát ezt én nem mondtam komolyan. Amit komolyan szeretnék mondani, az két rövid kérdés, vagy két rövid észrevétel. Egyrészt én Ehrenhauser képviselő úrral értek egyet, hogy intézményesen kell az Európai Parlament működésének a politikai részében és az apparátusi részében is eh, eh, jelen lennie annak, hogy hogyan, milyen területeken lehet hatékonyabban és vagy takarékosabban felhasználni a eh, forrásokat. Tehát valóban az a legfontosabb kérdés, hogy a tolmácsolás ügyében bekövetkezett megtakarítás, az kinek az ötletéből állt elő, és ez az ötlet, ez hogyan épült be végül a döntéshozatalba. Mert ez egy jó példa lehet, hogy adott esetben a gondolkodás mely területére kell odafigyelni, hol lehet ezeket az ötleteket ö, ö, ö, megtalálni. Én most nem szeretnék itt ötletelni, de mondjuk egy ilyen munkában örömmel részt vennék. A másik megjegyzésem, előre bocsátom, nem ironikus, hanem nagyon komoly. Az elmúlt hónapok megítélésem szerint azt bizonyították, hogy a Brüsszelben megrendezett mini plenáris ülések nélkül is tökéletesen működik az Európai Parlament. Ezt egy műszaki problémának köszönhetjük, de láthatóan kiderült, hogy a mini plenáris ülések hiányában sem túlterhelt a strasbourgi e, ülésezési rend. Az elmúlt héten például Strasbourgban nem volt olyan szavazás, amelyik fél óránál tovább tartott volna. Innentől kezdve azt gondolom, hogy egy nagyon komoly megtakarítás, hogy Strasbourgban, vagy egész pontosan Brüsszelben nem tartunk évente hat alkalommal mini plenáris ülést, mert ezzel kapcsolatos kiadásokat meg tudjuk eh, spórolni. Nem azt állítom, hogy az üléstermet azt alakítsuk át kávézóvá, könyvtárrá, vagy más intézményé, hanem azt gondolom, hogy ha már az élet egy műszaki probléma kapcsán ezt elállította, ez nem főtitkár úr felelőssége ezt a kérdést végig gondolni, ami mi felelősségünk, akkor gondoljuk végig, hogy van-e szükség a brüsszeli miniplanális ülésekre, mert még egyszer mondom, egy ilyen viszmajor szituáció számomra, több képviselőtársammal együtt ez a véleményünk, azt bizonyította, hogy nem feltétlenül szükséges a brüsszeli mini plenáris ülés, tehát összefoglalva megtakarítás, takarékos pénzfelhasználás, de mindezt, ha tetszik, észszel, arányérzékkel csináljuk. Vielen Dank, Kollege Deutsch. Als nächstes. Köszönöm szépen, Deutsch kolléga. Következő hozzászóló Chris Davis. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne a főtitkárhoz. A parlament ezzel kapcsolatban. A parlament nemzeti ö, irodája, amikor ö, újságírókat küldenek a parlamentbe, ö, azt, és ezt ugye támogatom is, ö, hiszen akkor cikkeket, interjúkat készíthetnének a képviselőket és képviselőkkel, de úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban az újságírók teljes költségét megtéríti parlament, a parlament, de csak akkor a Strasbourgba mennek és én úgy gondolom, hogy ha az ember meg akarja érteni, hogy a parlament valójában hogy működik, akkor a brüsszeli bizottsági, szakbizottsági hét erre sokkal alkalmasabb. Miért van az, hogy az újságíró költségeit csak akkor támogatják, hogyha Strasbourgba mennek interjút készíteni, vagy cikket írni a parlamenti képviselőkkel? Ide miért nem jöhetnek ugyanúgy? Második kérdésem az lenne, hogy sok PRS alkalmazottunk van itt az a, a parlamenten belül, és drága tévéstúdióink is vannak, de ha jól tudom, a műsorszóróknak fizetni kell azért, hogy a stúdióinkból az adott országba közvetítsék E, elvileg kereskedelmileg megértem ezt a döntést, de azt is megérteném, hogyha azt mondanák erre, hogy jó, hát akkor köszönjük, nem kérjük. Nem tudom, hogy esetleg nem -e helytelen, nem, nem helytelene az a döntés, hogy egy ilyen szolgáltatásért pénzt kérünk. Lehet, hogy a stúdiókat hatékonyabban ki lehetne használni a, a, a műsorszórásra, hogyha nem követelnénk pénzt a használatukért. Elnök, köszönöm szépen, Andreasen kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök Gratulálok a megtakarításokhoz és az igazgatási javításhoz, és ahhoz, azokhoz a jó ötletekhez, amelyeket a kollégák javasolnak a további megtakarításokra de hát ezeket a javaslatokat három évvel ezelőtt kellett volna megtenni. A megtakarításokat illetően még sok mindent lehetne ezhez hozzátenni, de én szeretnék az átláthatóság kérdésével foglalkozni a parlamenti képviselők a nemzeti médiában olyan vádakkal találják szemben magukat, hogy mit is csinálnak itt, és hogy mit, mennyit fizetnek ezért. Szerintem a parlament szempontjából nagyon fontos lenne, hogy időt és pénzösszegeket kölcsön arra, hogy pontosan megfogalmazák, hogy milyen pénzeket fizetnek nekünk, és ezeket mire fizetik. Ugyanis én teljesen megalapozatlan vádakat is hallottam. Az Egyesült Királyság képviselői az egyetlenek, akiknek a költségeiket nyilvánosságra kell hozni, tehát hogy hány asszisztensük van, mire költjük az általános költségkeretünket, például az utazásit. Ez miért nem vonatkozik mindegyik parlamenti képviselőre, hiszen ez átláthatóbbá tenné a parlamentet. Vannak olyan kezdeményezések, amelyeket az átláthatóság érdekében be kellene vezetni és ez talán a parlamenti propagandában e, tenne lehetővé megtakarításokat. Hogy áll a parlamenti képviselők magatartási kódexe? Ez is egy nagyon fontos kérdés, amivel foglalkozni kellene. Köszönöm szépen, Andreasen asszony. Most Epping úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az eljárás már több országban megindult, és én szeretnék gratulálni a megtakarításokhoz a fordítás és a tolmácsolás terén. Az erről szóló jelentésben mi tettünk javaslatokat a megtakarításokra, és nagyon örülök, hogy ezeket a javaslatokat felkarolták vagy akár telepatikusan gondoltak rá. És így sikerült megtakarításokat eszközölni. Az Európai Történelemháza eléggé kockázatos projekt, a parlamentárium már felépült, és felmerül a kérdés, hogy miért van még valamire másra is szükség a látogatók számára hiszen hogyha a költségekkel eh, kapcsolatban problémák lesznek, és a többbe fog kerülni, mint amit gondoltunk, akkor ez a választási évben bizony problémákat fog okozni. Az európai problémákra való megoldást váró emberek egy ilyen problémával találkoznak, találják szemben magukat, mint az Európai Történelem háza. Biztos vagyok benne, hogyha valami tényleg bekövetkezik, akkor a következményeket azoknak kell vállalni, akik ezt az egész projektet elindították, és állandóan előrébb tolták. Szerintem a parlamentárium mellett nincsen szükség még valami másra. Köszönöm szépen, végül Szavamely kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok röviden szólni. Elég sokat elmondtak már előttem, de azért néhány dolgot szeretnék De Jong úr hozzászólásához hozzáfűzni. Amikor azokról a pénzekről beszélünk, amelyek a politikusok bankszámlájára beérkeznek, akkor van egy olyan dolog, amiről közvetlenül soha nem akar senki nyilatkozni, De amikor De Jong úr azt mondja, hogy másféle rendszert lehetne bizonyos képviselőkkel kapcsolatban, kapcsolatban bevezetni, tehát hogy akik az általán költségeket nagyobb mértékben használják föl, azokat jobban kellene ellenőrizni, mint azokat, akiket, akik kevesebbet költenek, ez egy abszurdum. Hogyha ezen az ösvényen elindulunk, akkor abból csak nagyobb káosz keletkezik. Nem ellenőrzése van szükség, hanem átláthatóságra hogy nyilván nem az én dolgom az, hogy kiszámoljam azt, hogy ezen a téren mit lehetséges megtenni. Velle úr kell, hogy kiszámolja, hogy a költségek itt hogyan alakulnak, de azért egy dolgot ö, ismerjünk már el, az átláthatóságra van szó. Erre van szükség annak érdekében, hogy a polgárok ö, ö, tiszteletét, ö, bizalmát visszanyerjük. A ö, tagállamok ö, polgárainak ö, ö, nagy része biztos nagy élvezettel inná a kávéját azon a napon, amikor arról hallana, hogy szigorúbb ellenőrzést vezetünk be, de másnap mi lenne az eredménye ennek? Káosz. Tehát, hogyha szeretnénk pénzt megtakarítani, hogyha szeretnénk takarékoskodni, akkor legyenek a szabályaink átláthatóbbak. Akkor legyen kompenzáció. Tudjuk, hogy Strandbukullal mi történt ő elég bátor volt ahhoz, hogy kimondja, hogy ö, lehet, hogy hibát követett el azzal, hogy említett bizonyos euróösszegeket, de ö, senki nem akar a politikusoknak kifizetett kompenzációkról beszélni. És Dajcsúr is mondta, hogyha ezt a lovat nem tudjuk megfékezni, akkor elszabadul, akkor akár be is zárhatjuk a parlamentet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Őri kolléga kapja meg, Őri kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretnék az előadónak gratulálni Évának, aki az egyik legjobb parlamenti képviselőjé vált. Köszönjük a főtitkár úrnak is a beszámolóját a magyarázatai valóban nagyon pontosak voltak. Beszélt az Európa Kultúraházáról, Történetházáról, az épületek romlása, az épületek állapotának romlásáról, stb. Tehát mindegyik nagyon pontos volt. Két megjegyzésem lenne. Én a többnyelvűségről szeretnék szólni. Én általában elszoktam ítélni, hogyha a többnyelvűséget aláaknázzák meghallgattam a megjegyzéseit. A dokumentumokat illetően a parlamenti képviselőknek most angolul kell benyújtani a parlament mindennapi életében úgy látjuk, hogy ez a többnyelvűség igenis sérül. Az önbeszámolója szerint nem ö, ö, sérül, ö, hanem megtakarítani is lehet még bennük. Tehát akkor kérem szépen, hogy erről is szóljon, hogy ez valóban biztosítja-e azt, hogy ugyanolyan szinten maradjanak a dolgok. Az épületeket illetően az, épületek élettartamának letelte után nyilvánvalóan szükség van felújításokra. Van-e egy elegendő összeg rendelkezésre, hogy ezt megtegyük? Ja, Dank. Köszönöm szépen. Kedves kollégáim, ehhez a témához természetesen mindenki feladott olyan kérdéseket is, amelyek nem mind a főtitkár úrhoz érkeztek, de nyilván a, vannak olyan kérdések, amelyek nem a parlament irányításának, a fel, amelyek megoldása nem a parlament irányításának feladata, hanem a saját feladatunk. Minden esetre szeretném köszönetemet kinyilvántani az adminisztráció felé, amiért egy sor nagyon fontos kérdést megold. Na most azt kérdezném főtitkár úrtól, hogy ami az általány támogatás vagy egyéb más politikai kérdést illeti, azzal kapcsolatban esetleg kván e hozzászólni? Alelnök. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a kérdést. Szívesen válaszolok is rá. Hadd hívjam fel a figyelmét, hogy meg kell próbálni javítani a kiadás hatékonyságát. Megpróbáltunk úgy megtakar, megtakarításokat végezni, amely nem igazán fejlesztette a ház hatékonyságát, Létrejött egy munkacsoport, beleértve az elnökség képviselőit, valamint a Költségvetési Bizottság képviselőit és a főtitkárt, akik nagyon intenzíven együttműködtek az elmúlt hónapokban olyan intézkedéseken, amelyet nem a ház kíván tőlük, és a munkacsoportok elgondolásaiból támadtak, összehasonlító tanulmányok készültek, amelyek a munkát a költségekkel hasonlítják össze, megnézik a képviselők asszisztenseit, az ő épületek és az utazás költségeit, összehasonlító tanulmányok készültek arról, hogy mi zajlik itt, és mi, tartó, mi, mi mi történik az Egyesült Államok kongresszusában, a Bundestagban, vagy az olasz parlamentben. Ezeket a tanulmányokat még nem fejezték be, de a rendelkezésünkre álló információ azt mutatja, hogy a parlament a legkevésbé költséges intézmény. Vannak olyan kiadásaink, amelyekkel más parlamenteknek nem kell számolniuk, amely a soknyelvűségből fakad, amelyel más parlamenteknek nem kell foglalkozniuk, hiszen nincsen szükségük fordításra, tolmácsolásra. Mi meg rengeteg nyelvet, nyelvet használunk, ahogy önök is tudják. De bevezettünk már néhány megtakarítást eredményező változást. Azt elmondhatom az előadóknak, akik problémákra vita, mutattak rá az innovációban, um, hogy feljegyeztük a megjegyzéseket, megvitatjuk, a munkacsoport uh, megvizsgálja azokat, és vissza is jelzünk majd. utazási költségek, hasonlók. Ezeket a kérdéseket már többször megemlítették, és hogyha a kollégák azt gondolják, hogy van még valami más, amivel foglalkozunk kell, akkor azt is megvizsgáljuk. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank, Herr Köszönöm szépen alelnök úrnak a megjegyzéseit, most átadom a főtitkár úrnak a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, igyekeztem minden kérdést lejegyezni, és remélem, hogy megfelelőképpen meg is tudom őket választolni. Először Vonu úr kérdése. Nagyon kiváló együttműködést folytattunk a költségvetés elkészítésén, és ezért a megtakarítási kérdéseket is megbeszéltük a Költségvetési Bizottsággal és önökkel is, és azt hiszem, hogy közös jó eredménynek mondható a megtakarítások eredménye. A Régiók Bizottság, illetve a ö, Szociális ö, Bizottság helyzetéről. Hát ez érdekes, hogy mind a három intézmény parlamenti intézmény, tehát egy kicsit több közünk van egymáshoz, mint a többi intézményhez. Ennek, és ugye közvetlen közelben helyezkedünk el egymáshoz képest. Lehet, hogy valóban ö, okos dolog lenne, hogyha megvitatnánk a másik két bizottsággal, hogy hogy tudnánk egy kicsit intenzívebbé tenni az együttműködést. És a mi kívánságlistánk is hosszú lehet, hogy az ő részükről is lennének bizonyos erre vonatkozó igények, kívánságok, például ö, ö, helyiségeket is tudhatnánk egymásnak biztosítani, aztán optimálhatnánk esetleg a tolmácsolás szolgáltatását, akár a fordítást is az intézmények között azon kívül bizonyos kompetencia megosztás is történhetne. A videokonferenciákat megindítottuk, és valóban a a nyelvtanítás, nyelvtanulás kérdése is jogosan vetődött fel, az nem jó, hogyha valakit innen kiszakítanak a munkából. A 2011-es költségvetés végrehajtása ezzel kapcsolatban nem volt eléggé hatékony, de a 2012-es költségvetésről azt tudom mondani, hogy 99,9%-ig meg, 2%-ig megvalósítottuk. Reméljük, hogy a következő évben is tökéletes végrehajtást tudunk majd tapasztalni, és akkor ezzel kapcsolatban az Adenauer épület te kapcsolatos költségek is észszerűen fognak megoldódni. Jale asszony megemlítette még egyszer a brüsszeli tetőszerkezetet. Elmondanám, hogy sem a Strasburgi, sem a brüsszeli épületet nem mi építettük, a, ugye Strasbourgban a Strasburgi eh, város eh, eh, épített, építette meg, és tőlük vettük át az épületet. A brüsszeli épület 20 évnél idősebb, és 20 évvel után aztán már nem tartoznak az építők semmiféle felelősséggel, tehát nincs arra lehetőségünk, hogy az eredeti építő, vagy az ezzel kapcsolatos felelősséget vállaló ra bármilyen felelősséget terheljünk a hiba miatt. A parlamentben négy olyan területet tártunk fel, ahol a parlament a, az átlag alatt teljesít. Az egyik ezek közül a területek közül a, a független tudományos tanácsadó kérdése. Itt ezen a téren nem teljesít jól a parlament. A másik terület az, amit angolul a scrutiny szóval e, e, szoktak illetni, tehát az, hogy a vezetőket hogy tudjuk felelősségre vonni annak érdekében, hogyha valami, abban az esetben, hogyha valami nem működik megfelelően, hogyha nem működik a követelések, illetve az igények szerint. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ugye összesen 3300 munkatársa van az ügynökségeknek, és és ezzel kapcsolatban is fontos, hogy a, a megtörtént hibákért felelőssé tudjuk tenni az illetékeseket, és az alkalmazottakat ezzel kapcsolatban sokkal jobban kell támogatni. A biztonság belső szerződésekkel való megoldása ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy hosszú távú szerződések, de jó szerződések, tehát hogyha problémák adódnak egy alkalmazottal, akkor a szerződését fel lehet bontani, viszont a, a hossza, hosszú távúság miatt könnyebb lesz majd a képzésükbe befektetni. A, az elnökségi januári ülésén születni fog egy döntés arról, hogy amikor delegáció külföldre utazik, akkor csak a képviselők és az egyéb résztvevők mehen, mehessenek el erre, tehát olyan nem történhet majd meg, hogy az is elmehet, akinek semmi köze tulajdonképpen az országhoz, és semmiféle szatudással nem, jelen, nem rendelkezik. Úgyhogy állandó szakértelemmel rendelkező emberek fognak ezután csak utazni. Rübig úr, köszönöm szépen a ö, takarékosságért ö, minket illető dicséretet. A tolmácsolással kapcsolatban azt hiszem, hogy amit megtanultunk ebből az egészből, a, a plenáris ülés szó szerinti jegyzőkönyvének lefordításával kapcsolatban, az az, hogy az igény szerinti munka munkára kellene koncentrálnunk. Tehát, hogyha csak egyetlen egy képviselő is van, aki valami nyelven szeretné megkapni a fordítást, akkor ezt meg kell, el kell készíteni, de hogyha nem kér senki fordítást, akkor nincs szükség rá. Tehát ez nem diszkriminatív a kis nyelveken ellen, hiszen hogyha csak egyetlen képviselő is kéri a fordítást, akkor azt azonnal elkészítik, de hogyha senki nem kéri, akkor annak semmi értelme nincs, hogy ilyen hatalmas munkát elvégezzünk, és aztán arra ne, senkinek ne legyen szüksége de mondjuk a passzív tolmácsolással, a passzív fordítással kapcsolatban, delegációs utakkal kapcsolatban ez egy egész más kérdés. Jung úrnak is köszönöm szépen a specifikus kérdéseit az általános költségekkel kapcsolatban. Na most én minden, azt tudom mondani, hogy minden képviselő esetében nem tudunk mindent leellenőrizni, hiszen ez hatalmas terhet jelentene az, igaz, az adminisztrációra, és többletköltségeket is jelentene. Lehet, hogy ha politikai szándék ezt támogatja, akkor megtesszük, de ez az önök döntése kell, hogy legyen. Az, hogy az általány összegeket hogy ellenőrizzék. Az utazási költségek kell kapcsolatban ugye a bónusz pontokat nem tudjuk ellenőrizni, nem tudjuk ellenőrizni az, azt, hogy, szó, hogy munkavégzéssel kapcsolatos utazási célokra fordítsák, és nem magáncélokra. A webtv-vel kapcsolatban eléggé alacsony a kihasználási, illetve a nézettségi arány, de az velünk együttműködő műsorszórók eh, részéről nagyobb az igény erre a eh, műsorra, úgyhogy erről nagyon heves vita folyik. A plenáris ülés úgy döntött, hogy a 2000 13-as költségvetésben még 8 millió eurót fordít erre a tévéadásra, de esetleg át lehetne gondolni, hogy nem lehetne saját alkalmazottainkon keresztül megoldani majd ezt az adást, hiszen ez is költségcsökkentő hatással bírna. Úgyhogy én ezt a kérdést mindenképpen nagyon szeretném megvizsgálni de az európai választásokkal kapcsolatban viszont ez a tévé is egy fontos eszköznek tartható. Aztán azon kérdés, hogy ki nek az ötlete volt a fordítással kapcsolatos ötlet. Én tulajdonképpen az ő Tulajdonképpen az én ötletem volt annak érdekében, hogy e, az általány összegekről szóló vitát már vitától tár, kicsit távolodjunk el, mert úgy gondolom, hogy Von, van, voltak olyan, úgy gondoltam, hogy voltak olyan szempontjai a fordításnak, amelyek olyan területei, amelyek nagyon hatékonyak voltak, olyanok pedig, és olyanok is, amelyek nem. És hogyha ezeket differenciálni tudjuk egymástól, el tudjuk különíteni egymástól, akkor ö, sokat meg tudunk majd takarítani az intézmények számára. És itt felmerült az igazságosság kérdése is, hiszen ö, a fordításnál az is felmerült, hogy miért kellene egyik nyelvre többet lefordítani, mint másokra. Úgyhogy így alakult ki ez a javaslat. Na most a tolmácsolással kapcsolatban, tehát az, hogy mit tudunk ezzel kapcsolatban megtakarítani, ezzel kapcsolatban azt hallottuk, hogy akkor tudunk megtakarítani, akkor tudunk megtakarítani ö, tolmácsolást, hogyha mindig minden megfelelőképpen működik. Tehát, hogyha például Strasbourgban duplanyi tolmácsra van szükség, ö, mert plenáris ülés is folyik, meg szakbizottsági ülések is folynak, akkor akkor ugye a, a, ezeket a tolmácsokat aztán pihentetni kell, tehát úgy lehet megszervezni a bizottsági üléseket és a plenáris ülések kérdését, hogy ne ö, ütközzenek, tehát hogy vagy ö, vagy szerdán, csütörtökön, vagy hétfőn, kedden kerüljenek sor, kerüljön sor ezekre az ülésekre. A, ö, és ugye ezzel kapcsolatban meg kellett azt is szervezni, és ezekkel a javaslatokkal maga a szolgálat állt elő, hogy a türkiszheteken ne legyenek utaztatások, és ez az egész egy általánosan eldöntött, megszervezett folyamatba került be most az informatikai rendszerbe bekerült egy ilyen költséghatékonysági elem is, és ez nagyon jól, nagyon sokat segít abban, hogy a megtakarítási lehetőségeket felfedezzük. Fandálen úr a brüsszeli, Brüsszel-Strasbourg között utaztatott ládák kérdését vetette föl. Ugye nagyon sok papírral dolgozunk, és felmerült ez a kérdés, hogy nem lehetne, hogy két képviselő például egy közös ládát használna, hiszen akkor az már is felére csökkenteni a ládák számát. Sőt, akár hárman is osztozhatnának egy ládán. Ugyanis egyre kevesebb papírt használunk. Ez is jó javaslat, és ebben is meg, elég jó megtakarítási lehetőségek jelen, rejlenek. Zonik úr a delegáció utazásaival kapcsolatos tolmácsolásról beszélt. Én úgy gondolom, hogy időnként a képviselőknek az a az érzése, hogy túl sokan utaznak már így is, hogy a tolmácsoláson lehetne-e spórolni, hát az az, eset, az esetleg a passzív ö, módszer bevezetésével lenne lehetséges, tehát hogy mindenki tudjon a saját nyelvén beszélni, viszont hallgatni tudja esetleg a tolmácsolást egy másik nyelven, nem feltétlenül a sajátján. Így esetleg csökkenteni lehetne a költségeket. A luxemburgi új épületre jelenleg ezzel kapcsolatban ugye az a helyzet, hogy nyolc helyen dolgoznak, és ez nagyon, nagyon gazdaságtalan. Brüsszelben és Strasbourgban csak egy épület van, úgyhogy ez így természetesen sokkal kifizetődőbb. Jelenleg a luxemburgi kormány támogatásával próbáljuk megoldani azt, hogy kicsit vonjuk össze ezeket, és és ennek segítségével és a különböző bérszerződések segítségével, különösen akkor, hogyha a luxemburgi állam ingyen vagy nagyon alacsony összegért bocsátaná rendelkezésünkre a az épületeket, akkor több mint 300 millió eurót lehetne 20 év távlatában megtakarítani. Mulder úr két kérdést tett föl Gelbrandi úr nevében a a belépéssel kapcsolatban ugye van a mentesítéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az Európája kapcsolatban lehet megtakarításokat eszközölni. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, a Költségvetési Bizottság is meg kell, hogy a saját felelősségét meg kell feleljem. Úgy gondolom, hogy a zágrábi épületről azt tudom mondani, hogy a bizottság vezényli ezt a folyamatot. Egyelőre még nincsen megfelelő épület, de mindenképpen szükség lesz rá. A, ö, garanciákról már beszéltem, tehát hogy a mennyezettel kapcsolatos garancia csak 20 évig fut. Na most az, hogy a kérdésekre adott válasz csak angolul és franciául van meg, ezeket, ezt nem tudom megválaszolni. Hát a képviselőknek kellene erről nyilatkozni, hogy mennyi nyelven kellene elkészíteni a kérdésekre adott választ. Zóbo Háta asszony, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm először is a barátságos szavait. Semmiképp nem akarjuk a kisnyelveket diszkriminálni, de az igény szerinti rendszer bevezetése a során, ha akár egy képviselő kéri a, mondjuk a nyelvre való tolmácsolást, akkor azt megtesszük, úgyhogy ö, igény szerint ö, folyik a tolmácsolás, de ennek ellenére nincs semmiféle diszkrimináció. Az új utazási szabályzatot ö, természetesen értékelni fogjuk, hogy ezt az e hónap végéig meg tudjuk-e tenni, azt nem tudom, de mindenképpen ellenőrizni kell az intézkedéseket, valószínűleg szükség lesz javításokra is, és ezt meg is fogjuk tenni. Deutsch úr megkért, hogy a takarékoskodást csak észszerűen tervezzük. Természetesen vannak olyan megtakarítások, amelyek nagy volumenűek, de nem hatnak ki a munkamenetekre, ugyanakkor vannak olyan kis megtakarítások, amik e, kimondottan nehézé teszik a képviselők életét. Tehát nagyon át kell gondolni, hogy milyen megtakarításokat eszközölünk, az a legjobb, hogyha nagyon nagy mértékű megtakarításokat eszközölünk, amelyek eh, nem zavarják meg a képviselők munkáját, esetleg kis megtakarítások, amelyekkel pedig eh, csak megnehezítik a dolgunkat, azok talán nem olyan észszerűek. A miniplenárissal kapcsolatban ugye eh, politikai döntésnek kell születnie az a kérdés, hogy csak a strasbourgi utazásokat támogatják-e az újságírók számára. Nem, nem csak a strasbourgit, hanem a brüsszeleket, brüsszelieket is, de ö, itt a frakcióknak kell dönteni arról, hogy ki mit támogat. A TV stúdió, azt hiszem, hogy nagyon jó a az infrastruktúránk, de valóban igaz az, hogy ha innen továbbítani akarnak, akkor a műsorszórók akkor azért fizetniük kell. Nem tudom, hogy ez ö, teljes mértékben jogos, jogos-e, de ezt, erről meg lehet ö, nyitni esetleg egy vitát. Andreasen asszonynak is köszönöm az elismerést a, azért, hogy nem csak törekszünk a megtakarításokra, hanem 2011-ben majdnem 24 millió eurónyi megtakarítást el is tudtunk érni. Remélem, hogy a következő években is sikerül majd ezt elérnünk. Hiszen tudjuk, hogy az európai képviselők támogatása, illetve képviselő fizetéséből mi az, ami nyilvános, és mi az, ami nem. A magatartási kódexet össze kell hangolni a nem, nemzeti szinten megtalálható szabályokkal. Ezzel kapcsolatban a parlament igen nagy előrelépéseket tett, és született egy új titkárság is, valamint egy szakértői csoport, amely ezt a fajta munkát támogatni tudja. Epping úrnak is köszönöm a tolmácsolás terén megtett megtakarításokhoz fűzött gratulációját. Azt nem lehet mondani, hogy semmiféle költség túllépés nem történt. Az új építkezésekkel kapcsolatban van egy kalkulációs rendszer, és az, e, az építkezésekre adott de az építkezésekre adott, beadott pályázatokkal egy nagyon szigorú keretet alakítottunk, és egy nagyon szigorú üzleti tervet alakítottunk, úgyhogy ezekkel kapcsolatban semmiféle költség túllépés nincs. Azt persze meg lehet kérdőjelezni, hogy szükség van-e az új épületre, az Európai Történelem házára, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye ez az európai polgárok javát szolgálja, ugyanúgy, ahogy a parlamentárium, és ez erre megállapítottuk, hogy már 200 50 ezer ember látogatta meg a parlamentáriumot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ehhez hasonlóan az Európai Történelem Háza is remélhetőleg ugyanilyen nagy siker lesz, és emiatt igazolja majd a befektetett összegeket. Szaranek úr az átláthatóságra hívta fel a figyelmet. Remélem, hogy ez a mai ülés is az átláthatóság egyik jó példáját szolgálja. Nagyon sok, választ, nagyon sok kérdést szóban megválaszolunk, de még többet majd írásban is, és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része annak, hogy az európai intézményekben legyen átláthatóság. Jó lenne, hogyha ebbe a tanácsot egy, egy kicsit szorosabban be tudnánk vonni, hiszen társ jogalkotók vagyunk, ezért a tanácsnak is ugyanolyan fontos mértékben tiszteletben kellene tartani az átláthatóságot, mint nekünk. Azt hiszem, Odi úr kérdése a legutolsó, itt a többnyelvűség kérdése felmerült, amely számunkra nagyon fontos. Ezért úgy gondolom, hogy E, pontosan ezért lenne, le, fontos most az igény szerinti fordítás rendszerét támogatni, tehát hogyha a képviselőnek szüksége van valamire, akkor azt meg elkészítjük, hogyha nincs szükség, akkor pedig nem. És úgy gondolom, hogyha ezt teljes mértékben végre tudjuk hajtani, akkor ez a képviselők munkáját is támogatni fogja, viszont a költségeket csökkenteni fogja. Ez fontos, hogy ennek a működését E, ér, e, értékelését elvégezzük. Remélem, hogy megfelelő és kimerítő módon megválaszolta minden kérdést. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen főtitkár úrnak és alelnök úrnak ezt a nagyon intenzív kérdés-válasz e, folyamatot. Még a számvevőszék képviselőinek egy rövid hozzászólásra megadom majd a szót, és szeretném aláhúzni, hogy természetesen minket az is érdekel, hogy a hatékonyságot minél jobban növeljük, tehát hogy a rendelkezésre álló forrásokat milyen hatékonysággal tudjuk kihasználni. A ö, polit, parlament politikai szándéka az, hogy azok, akik megválasztottak minket, azok biztosak legyenek benne abban, hogy a, meg, hogy a pénzeket megfelelő képpen költjük el, és hogy ezeket a, a, a költségek illetve a pénzek elköltését megfelelőképpen demokratikusan ellenőrizzük, hiszen egy válság idején különösen fontos, hogy a demokratikus parlamentár, parlamentárikus rendszer megfelelőképpen működjön, és meg is tudjon újulni. Ezzel kapcsolatban is nagyon fontos volt a jobb jogalkotás bevezetése de ennek ellenére természetesen lehetőség van arra, illetve megvan annak a kockázata, hogy a jogalkotás során is történnek olyan hibák, amelyek sokba kerülnek a, az állampolgároknak. Ezeket a hibákat minél kisebb számra kell csökkenteni, és ez az egész parlament számára nagyon érdekes téma a jövőre vonatkozólag, és, és az egész ellenőrzés témája. Most akkor még egyszer átadom Tomi Muguruza úrnak a szót, és megkérem, hogyha még vannak megválaszolandó kérdések, akkor azokra adja meg a választ. Tessék, Uram. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem intéztek konkrét kérdést a számvevőszékhez, de felmerültek olyan kérdések, amelyek a közbeszerzéssel kapcsolatosak, és ez az ellenőrző rendszereknek az auditálásához kapcsolatos. Talán a jövőben konkrétabb kérdéseket is kaphatnánk. Végső megjegyzésként szeretném hangsúlyozni, hogy az éves jelentés fő eredményeiben mi található. Elsősorban az igazgatási költségeket illetően mindegyik intézményben és testületben, beleértve az Európai Parlamentet is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a számbevőszék következtetései szerint a e, kiadások azok e, legálisak voltak, és a költségvesítési rendeletnek megfeleltek az eljárások. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Tove Köszönöm szépen Mogorúza úr hozzászólását, és most megadom a szót jelentéstevő asszonyunknak. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Befejezésképpen Annyit szeretnék mondani, hogy majdnem három órán át zajlott a vita. Elismételném, hogy mennyi köszönettel tartozom az alelnöknek, a főtitokornak, a számvevőszék tagjainak, és az egy frakció képviselőinek, hiszen ez, a, ez az ülés előrelépést jelent a jelentésben tartalmazott információhoz képest, és mindannyi, és nagyon sok erőlépést tettünk a munkánkban, és az a tény, hogy ez a szakbizottság nagyon aktív, aktívan végzi a munkáját, amely nagyon kimerítő volt. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük az jelentéstevőnek, és a Pitella alelnök úrnak, és vele főtitkárnak, hogy rendelkezésünkre állnak, és a legközelebbi találkozásig szeretettel gondolunk rájuk. Kedves kollégák! Nos, akkor szerettem volna a kont bizottság alelnökének a megválasztását eh, napirendre tenni, de a Dajcs kolléga nincsen jelen, reméljük egy, egy eh, pár perc múlva visszajön, de az idő sürget bennünket, de itt van már a eh, Dajcs kolléga. Tehát akkor az új alelnöknek a megválasztása következik a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Jana Ivanova a, ugyanis a számvevőszékhez került. Tehát akkor most olyan valakit kell választani, aki itt van. és a 191-es cikknek megfelelően, és a 195-ös és a 196-os cikkeknek megfelelően kell eljárnunk. Hogyha csak egy jelölt van, akkor nyílt szavazás lehet, ha csak nem kérik a titkos szavazást a képviselők. Nos, Dajcs Tamást javasolták a képviselők. Ezért felteszem a kérdést, hogy titkos szavazást akar-e valaki, de mivel ez nem áll fenn ez az eset, akkor nyitott szavazás lehet. És hogyha senki sem akar hozzászólni, akkor szavazunk mellette, tehát Dajcs Tamás mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, nincsen tartózkodás, akkor egyhangulag megválasztották Dajs Tamást. Gratulálunk neki a megválasztásához. Elfogadja, ugye? Elfogadja? Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és igyekszem fellőni a feladathoz, a szónak abban az értelmében, hogy Ivanova képviselő asszony, aki engem követett a bizottsági alelnöki tisztségben, nagyon magas színvonalú munkát végzett. Remélem az én tevékenységem is hasonlóan közmegelégedésre talál. Köszönöm szépen a bizalmat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Deutsch, zur Einstellung. Gratulálunk, Deutsch úr az egyhangú megválasztásához. És nagyon örülök annak, hogy ön elfogadta ezt a megbízatást, hiszen a feladat az van bőven. Nos, akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, és most jön akkor a 11-es napirendi pont, az egyéb intézmények 2011 évi mentesítése. Itt az előadók, társ előadóink vannak. Andrea Cseszkova és Richard Csánecki az társ előadók. Megkérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni, vagy pedig a számvevőszéket hallgassuk meg. Csak szeretném, szeretnék egy dolgot megmagyarázni. kollégámmal a következő módon osztottuk fel a munkát. Én, az ECOSZOK, a Régiók Bizottsága, az Európai Ombudsman és az adatvédelmi biztos területével foglalkoztam. Csárnecki kollégám, az Európai Bíróság, a számvevőszék kérdésével foglalkozott. Ugyanakkor megkérte és egy, hogy elmondjam, hogy bocsánatot kér, hogy nem tud a szakbizottság ülésén ma részt venni, de a vita során én fogom felolvasni Csárneszki úrnak a válaszait, amit rám bizott. Türelmetlenül várom az eszmecserét és a különböző intézményeknek a közleményét. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen, Cseszkova kolléga. Akkor most megadnám a szót a számvevőszék képviselőjének. Itt is Mogorúza úr a képviselő, illetve a felelős. Tessék, uram! Eh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr! Rövid bevezetőt szeretnék mondani a napirendi ponthoz. A 9-es fejezetben a bíróság megállapítja, hogy a, eh, az intézmények eh, kiadásával kapcsolatban az átfogó hibaarány 0,1% volt, és a felügyeleti és ellenőrző rendszerek megfelelnek a pénzügyi erő, előírások követelményeinek. Ez a két konklúzió alkalmazható az egyéb intézmények és testületek ellenőrzésére is. Alkalmam nyílt, hogy bemutassam ezt a bizottságnak a fejezet a ajánlásait és a különleges észrevételeit az Európai Parlamentnek. Tavaly Januárban ez a szakbizottság már megvitatta az adminisztratív kiadásokat a külügyi szolgálat részéről, és ez, ma délután a bizottságét is megvitatják. Szeretnék néhány szót szentelni a a bíróság, egyéb intézmények és testületek kapcsolatos tanulmányának. Ezek a tanács, a bíróság, a gazdasági és szociális bizottság, a régiók bizottsága, az Európai Ombudsman, valamint az adatvédelmi felügyelő intézménye. Ahogy elmondtuk a jelentésben, a számvevőszégi jelentést egy külső ellenőrző cég ellenőrizte, amely egy külön jelentést készített észrevételéről és véleményéről. A kilencedik fejezet megjegyzéseket tartalmaz a rendszer gyengeségeiről. Ezt két intézményben találta meg, a tanácsnál és az EGSZB-nél. E a többi intézménynél és testületnél jelentős gyengeségekre nem mutattak rá. Ami a tanácsot illeti, a bizottság két beszerzési eljárásban talált visszásságokat azokból az ötből, amelyet ellenőrzött. Ezekben az esetekben a tender specifikációk lehetővé tették a tanácsnak, hogy egy beszerzendő cég árát megbecsüljék, akkor is, hogyha az ajánlattevő nem javasolt ilyet. Ez a gyakorlat módosítja az ajánlat értékét oly módon, amelyet a pénzügyi szabályzat nem ír elő. Az EGSZB-nél a bíróság hibákat talált a szerződések megkötésében, amelyet a meghatározott és meghatározatlan időre felvett személyzete kapcsolatban alkalmaztak. Egy esetben, a négyből, a felvett alkalmazott, meghatározott időre vettek fel, és alapfizetését hat hónappal később újra meghatározták, hiszen nem, nem tudták előléptetni. Elnök úr, tisztelt képviselők, ezzel fo- itt foglaltuk össze a bíróság észrevételeit az egyéb intézményekkel kapcsolatban. Önök rendelkezésére állok, hogyha vannak kérdései. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen Köszönöm szépen a beszámolót, ezt a rövid beszámolót a többi intézmény főtitkárainak adom meg egy rövid hozzászólásra a szót. Először az Európai Bírósággal kezdjük. Tőlük kit tudok üdvözölni? Kinek adjam meg a szót? Tessék, elnézést kérek, de olyan nagy a terem, hogy nem látom a nevét. Tessék, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, a eh, számvevőszék hivatal vezetője eh, vagyok, és nagy örömmel tettem eleget a meghívásnak, hogy a 2011-es évi mentesítésről beszéljük. A bíróság az átláthatósággal kapcsolatos eszmecserét mindig nagy figyelemmel követi, ugyanis nagy fontosságot tulajdonítunk az átláthatóságnak és a költségvetési források felhasználásának. Épp ezért megpróbálunk minél világosabb és teljesebb módon tájékoztatást nyújtani az éves tevékenységi jelentéseinkben. A 2011-es évvel kapcsolatban remélem, hogy újra példáját mutatjuk ennek a kommunikációs szándékunknak. A tevékenységi jelentésben van két fontos elem. Egyik a az összegeknek a felhasználásoknak, és a ö, ö, ö, munkahelyek, tehát a, ö, az intézményeknek adott támogatást illetően. A munkahelyekkel kapcsolatban ez 98 százalék, az előzőt illetően pedig 8 százalék. Tehát, a, hogyha a hiba arányt félretesszük, az azt jelenti, hogy a bíróság az megfelelő módon használja fel a forrásait, és ez megerősíti az igényeknek a valódiságát hiszen az ügy, a bíróság nagyon sok ügyjel foglalkozik. A bíróság nagyon figyel arra, hogy a műveletei, a pénzügyi műveletei pontosak legyenek, és a belső ellenőrzés is hatékony legyen. Épp ezért úgy tűnik, hogy még egyszer megint csak nem tehetünk negatív megjegyzéseket a bírósággal kapcsolatban, akár csak az előző években figyelemmel követjük azokat az ajánlásokat is, amelyeket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tesz, és jelezni szeretném azt, hogy a 2010-es mentesítéssel kapcsolatban két ilyen ajánlás volt. Az egyik a belső vizsgálatoknak a megindítása, a e, másik pedig az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdés volt, és ezt a 2011-es jelentésben meg is fogalmaztuk. Számunkra a legfontosabb nyilvánvalóan a e, bíróságnak a három testülete, amely az igazságszálkotással foglalkozik. A bíróság nem választhatja meg a e, munka e, területét, hanem minden olyan ügyel foglalkoznia kell, amely elé kerül, tehát a munkateher az kívülről nehezedik ránk. És az ügyeknek a száma a három bíróságra egyre növekszik. Nyilvánvalóan ez aggályokat okoz, gondokat okoz, épp ezért olyan intézkedéseket tettünk, amelyek a jogalkató és a költségvetési hatásokhoz jutottunk el. Az ügyeknek a száma 2011-vel kapcsolatban ugyanaz maradt, 2012-ben a, telítődött, ez, vagy kiegyenlítődött, de a tendencia azért ugyanaz maradt. Van egy olyan adat, amely az Európai Parlamentet érinti, és pedig az eljárásoknak az időtartama. Ez a, az előzetes döntéshozatali eljárással kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban érdekli leginkább az állampolgárokat. 2011-ben eh, a lehető legrövidebbre szorítottuk le eh, ezeket, ezt az időtartalmat 16 hónapra. 2003-ban ez 25 hónap volt. Tehát 25-ről 16-ra csökkentették. 2003-ban ez a 25-ös szám az Európai Parlament nek a figyelmét is felhívta. Nos, a bíróság hatékonyan szeretne az ügyek számával és az ügyes összetettségével kapcsolatban eljárni. Épp ezért az igazságszolgáltatás megszervezését jogalkotási intéz, intézkedésekkel próbáltuk 2011-ben megoldani. A Költségvetési Bizottság ajánlásai alá a nagy tanácsnak a működését különösen megreformáltuk, tehát több bíró foglalkozik az, az ügyekkel, és több, meghallgat, tehát több peresügy meghallgatása történt, és így a hatékonyság növekedett. A az Európai Parlament támogatással a bíróság igazságszolgáltatását októberben léptettük életbe, és köszönjük a parlament pozitív hozzájárulását ehhez. Egy másik intézkedés, ha jól emlékeznek rá, az intézményeknek a második bíróságát illeti, ahol nagy problémák vannak a gazdasági és a versenyügyeknek a tárgyalásában. Épp ezért, hogy ezzel a hatalmas számmal megbirgozhassunk, a, és időben foglalkozhassunk az ügyekkel, növeltük a bírák számát. Épp ezért mélyharehatóan elemeztük a helyzetet, és a jelenlegi helyzet az, hogy a parlament támogatásával a tanács nem tudott dönteni a bírók, tehát a további bírák kiválasztásának a, a feltételeivel kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanács elfogadja azt, a, hiszen a tagállamokat képviseli, hogy több további bírákra van szükség, de Egyelőre a tagállamok nem tudtak megegyezni a, választ, a bírák kiválasztásának módszerével kapcsolatban, és épp ezért most ezek, ez megakadt ez a folyamat tehát padhelyzet alakult ki. Remélem, hogy sikerül majd politikai megoldásokat találni. Ezek voltak a jogalkotási intézkedések, amelyeket a forrásfelhasználási intézkedések kísértek. A forrásokat ugyanis az intézmények legfontosabb ügyleteire kell felhasználni a forrásokat. Épp ezért újra megvizsgáltuk a különböző munkahelyeket, és a munkáját a munkatársainknak, és a létszám csökkentés céljából, amelyet a tanács javasolt a bizottság ajánlására, Egy százalékkal csökkentettük a létszám, létszámot. Tehát az adminisztráció, a szolgáltatások szintjén csökkentettük a létszámot, és ez a szám már eléggé kicsi. Tanfaj az, informat, tehát az informatikai rendszeren is reformáltunk, tehát az inf, a dokumentumok küzdését illetően tehát a különböző bíróságokra és az állampolgárokhoz való dokumentumok elküldésére új e-mail rendszert hoztunk létre 2011-ben. És ennek kihatása lesz a 2012-es tevékenységekre is. De ez biztonsági kérdéseket vetett fel, az intézmények szempontjából, az állampolgárok szempontjából is. Ugyanakkor nyilvánvalóan a papír felhasználását illetően sikerült megtakarításokat eszközölni. És ezen kívül minél közelebb szerettünk volna kerülni az állampolgárokhoz, és átláthatóban végezni a munkánkat. Ez is ezt segítette. Végül pedig hangsúlyozni szerint, szeretném a forrásoknak a felhasználását és emlékeztetni szeretnék arra, hogy milyen összetettek az ügyek, amelyekkel foglalkoznunk kell, és szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy a költségvetési szinten milyen támogatást kaptunk tőlük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kalot, főtitkár úrnak. Garcia úr a számbevőszék nevében fog most szólni következőképpen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Tisztelt képviselők, jó híreim vannak a számvevőszéktől. A 2011-es jelentés alapján 42 különböző jel külön jelentést készítettünk a decentralizált testületekről és ügynökségekről, és 16 nem specializált jelentést és 8 véleményt. Ez a munka folytatódik 2012-ben is, amikor 25 külön jelentést készítünk majd. 2011-ben 343 ellenőrző látogatást tettünk az Európai Unión belül, és 36-at az Európai Unión kívül. Ez megmutatja, hogy mekkora erőfeszítéseket teszünk munkánk során. a bíróság által ellenőrzött kérdéseket úgy választottuk ki, hogy azok mennyire relevánsak, és miként kapcsolódhat hozzájuk valamiféle kockázat. Különös figyelmet szenteltünk ennek a szakbizottságnak a kérdéseire, például a KKV-kra, a vidékfejlesztésre, az élelmiszer támogatásra, a felesleges fizetések visszanyerésére, a halászatokra, valamint a 2005-ös olajjelentés monitoringjára. A számvevőszék megmutatta, hogy nagyon szívesen segít a parlamentnek annak költségvetési ellenőrző tevékenységében. 2011 az az év volt, amikor a bíróság ezt, ezt a fejlesztési stratégiát tovább megvalósította, az ellenőrzési eljárásainkat felülvizsgáltuk és frissítettük a legutóbbi nemzetközi sztenderdeknek megfelelően, amelyeket a megfelelő testületek hoztak létre. 2011-ben a bíróság megjelentette és elfogadta új magatartási kódexét. A Key Management Report megmutatta a bíróság által 2011-ben elért eredményeket, amelyek valóban pozitívak. Jelentéseink minőségét pozitívnak értékelték, és az ajánlásainkat az egyes intézmények felé elfogadták, illetve azok többségét elfogadták amely professzionális fejlődés jelent, szakmai fejlődés jelentett az alkalmazottainknak. A bíróság tudja, hogy fejlesztenünk kell a jelentéseink időzítését, és ezen tovább dolgozunk. 2012-ben előrelépést tettünk már ebben a kérdésben, és a fejlesztéseket folytatjuk idén is. A számvevőszék modellé szeretné, szeretne válni a pénzügyi és emberi erőforrások kezelésében. E, információnk is ezt mutatja. Hiszen 63 e, a nőtt az e, ellenőrzésben részvevő emberők száma. Az új építési projektet lezártuk időben, és a költségvetési kereteken belül, és már emberek is beköltöztek ebbe az épületbe. A költségvetési gyakorlatot szigorúan végrehajtottuk, megtakarításokat eredményezett, sikerült pénzt megtakarítást tenni eh, a takarító és biztonsági szolgálatoknál, valamint a megvalósítási szintje 2011-ben magasabb volt, mint előző évben és további fejlemények java, várhatók a 2012-es jelentésből, amely kedvező lesz, valamint a belső ellenőreink javaslatait gyakorlatba tettük és ezzel tovább fejleszt, fejlesztjük a e, irányításunkat. A számbevőszék jelentését megküldtük ennek a szakbizottságnak. Végezetül szeretnék rámutatni, hogy e, tavaly ebben a szakbizottságban azt hallották, hogy a számvevőszék hatékonyabb szeretne lenni, különösen így válság idején. Sokkal több jelentést szeretnénk írni, amelyek relevánsabbak, és pénzt is szeretnénk megtakarítani. Ez dilemmát eredményezett, és azt gondoljuk, hogy ez jobb szervezéssel megoldható a termelékenység fejlesztésével. Ezt szeretnénk elérni ezzel foglalkoztunk 2011-ben, és ezzel fogunk foglalkozni 2013-ban is. A tevékenységi jelentésünkben és annak mellékletében, amit elküldtük önöknek, több részletet találhatnak tevékenységünkről, feladatainkról, és szívesen válaszolok az önök kérdéseikre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Garcia úr. Westlake főtitkárnak adom most meg a szót az EGSB-től. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szakbizottság tagjainak a meghívást, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy röviden szólhassak az EGSB tevékenységéről. Önök tudják, hogy az elmúlt négy-öt év során az EGSB egy konszolidált belső ellenőrzési rendszert fejlesztett ki, amely az átláthatóság és a hatékonyság legnagyobb szintjét próbálja elérni, és egy olyan jelentési mechanizmust alakítottunk ki, amelyről szintén pozitívan nyilatkoztak a szakbizottság tagjai. Ez a mechanizmus is a legnagyobb fokú átláthatóságot biztosítja, még a belső szakértők ellenőrzési eredménye is benne vannak ebben. Első megjegyzésem a régiók bizottságával folytatott együttműködési megállapodásról szólna, amelyet Klaus Welle és mások is megemlítettek az előző vitában. Az EGSB és politikai vezetése hisz abban, hogy ez az együttműködésű e, megállapodás, amelyről nagyon pozitív középtávú értékelés született, valóban nagy mértékgazdaságosságokat, méretgazdaságosokat eredményezhet, és jó példát mutathat arra, hogy szuverén intézmények megőrizhetik az önállóságukat, de ugyanakkor nagy megtakarításokra tehetnek szert együttműködés által. Reméljük, hogy ezt a példát más intézmények is hajlandók lesznek majd más kontextusban követni. Az ilyesfajta együttműködés természetesen bizalmon és és külön kölcsönös együttműködésen alapul, és úgy gondolom, hogy ez valóban nagyon jól működik nálunk. A második általános megjegyzésem az lenne, hogy a szakbizottság igen jól reagált a költségvetési igénye, igényeinkre, és remélem, hogy a Lewandowski úr levelében meghatározott útmutatók szellemében továbbra is ilyen lesz az együttműködésünk. Nagyon jó az együttműködésünk, és Kravcsek úr, tudom, hogy tegnap beszélt a mentesítés jelentéstevőjével, bármiféle további kérdés felmerülhet a mentesítéssel kapcsolatban, azt nagyon szívesen megválaszoljuk. Először is szeretném a számbevőszékben dolgozó kollégáink munkáját értékelni a 2011-es év teljesítményével kapcsolatban, ugyanis ők valóban az ugyan nagyon kis mértékű, de tényleg a megtalálható gyengességeket mutatták ki a munkánkban, és az ajánlásaikat követjük. Múlt októberben útmutatásokat alakítottunk ki a különböző tisztségek betöltésére, és ezek az útmutatások a költségvetési lehetőségek, valamint a megtakarítás szellemében készültek el, illetve a minél észszerűbb politika szellemében különösen az alapvet, alapfizetések kapcsán, illetve annak kapcsán, hogy a rész munkaidős és teljes munkaidős alkalmazottak aránya megfelelő legyen, és ezt igyekszünk követni. Reméljük, hogy továbbra is így folyik majd a munka. Valóban voltak gyengességek, valóban voltak hibák, de ezek igen kis hibák voltak. Reméljük, hogy továbbra is ilyen jó eredménnyel fogunk dolgozni, és rendelkezésre állunk az esetleges felmerülő kérdések megválaszolásában. Köszönöm szépen. Stál főtitkár úrnak adom meg a szót a Régiók Bizottsága nevében szól. Köszönöm szépen, elnök én szeretném, hogyha először az, az irányítás, irányító bizottság nevében szólhatna kollégám, hiszen ő a politikai eh, és ellenőrző tevékenységekről tud majd beszámolni, és utána szeretnék én egy, más, egy, eh, utána szeretnék én hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy Stál úr mondta, megosztjuk a eh, munkát a költségvetési bizottsága és az adminisztratívek bizottsága a régiók bizottságban mutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk az önök szakbizottságának és a parlamenttel való kapcsolatoknak. Néhány politikai jellegű megjegyzésem lenne a tevékenységeiket illetően 2011-ben ugyanis nyilvánvalóan lényegileg a területi közösségek hangját szeretnénk hallatni a regionális politika reformja során és a regionális fejlesztési alapok reformjának kapcsán az Unió és a Tanács elnökségével a több éves pénzügyi keretre és a kohéziós politikára koncentráltunk, és a lengyel és a magyar soros elnökség során az ötödik kohéziós jelentést, az, egység, az egységes piac, a reformok, az általános ügyek kérdése voltak a témák, amelyekkel foglalkoztunk. Az Európa 2020-as stratégia és a szubszidiális is fontos kérdések voltak. Ezeket a szakpolitikákat 2012-ben is folytatni fogjuk, ugyanis olyan határozatokat, döntéseket hoztunk, amelyek ezeket biztosítják. Két területet nevezetnék meg itt, a kohéziós politikát, amely a közbenső értékeléssel is foglalkozik, a makrogazdasági kérdések, a területi fejlesztési partnerségi kapcsolatok és a közös stratégiai hálózat a strukturális alapok számára. A 2020-as stratégiában a helyi és regionális hatóságoknak a szerepét hangsúlyoztuk az európai szemeszterben és a reform, nemzeti reformprogramokban. Végül pedig előadó asszony, szeretném hangsúlyozni a régiók bizottsága előadója és a parlament, Európai Parlament előadója között. Különösen a parlament regi bizottsága és a regi, régió bizottsága, Koter bizottsága között. Nincs kérdés, hogy mindkét fél gazdagodik ezekkel a kapcsolatokkal, hiszen a regionális és a helyi köz, közösségek és a régiók bizottsága és a parlament is gazdagodik. Szeretném meghívni önöket a legközelebbi ülésre, amely az intézményi igazgatási kérdésekkel foglalkozik, amelyel látják majd az igazgatási, költségvetési és más költségeknek a kérdéseknek a jelentőségét számunkra. És most akkor átadom a kollégámnak a technikai kérdések megvitatására a terepet. Köszönöm szépen, akkor tessék föltitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony. Néhány ö, administratív aspektusról szeretnék beszélni. Először is a régiók bizottsága, elmondanám, hogy a régió bizottsága a számbevőszék ajánlásait, illetve a mentesítő eljárással kapcsolatosan megtett ajánlásokat követte és egy, bá, egy adatbázist is kialakítottunk, amelyekben ezt, ezeket az ajánlásokat bevezettük, és a nyomon követő és, és, és, és a döntéseket nyomon követjük. 2011-ben a régiók bizottsága számvevőszéktől nem kapott ajánlásokat, tehát ezzel kapcsolatban nem lesznek nyomon követő jelentések sem. 2010-ben három ajánlás volt, amelyen dolgoztunk még arra szeretnék utalni, hogy 2011-ben volt egy fontos jelentés, amelyet a parlament készített el a régiók és régiós szakbizottság és a régiók bizottsága közötti együttműködésről. Westlake úr már utalt erre a jelentésre. Ebben a jelentésben is nagyon fontos utalás történik arra, hogy a két intézmény közötti együttműködés sok nagy mértékű megtakarításhoz vezethetett. A mentesítéssel kapcsolatos ajánlások, amelyeket a régiók bizottsága kapott, arra mentek ki, arra vonatkoztak, hogy a bizottság tagjainak készítsenek vagyonnyilatkozatot, ezt nyomon követtük, illetve megfogadtuk, úgy, hogy a vezetőségünk úgy döntött, hogy egy ilyen nyilatkozatot el kell készíteni minden régiók bizottságbeli tagnak, és ezt, ezeket a nyilatkozatokat most már meg lehet tekinteni a, az képviselőkről szóló mappákban a jobb költségvetés tervezés is nagyon fontos feladat ezért a, megerősítettük a havonkénti költségvetés ellenőrzést, és ezt ennek alapján tudjuk mondani, hogy a 2011-es teljesítményünk jó, a kötelezettségeinket, kötelezettségvállalásainkat 79%-ban, a kifizetéseinket pedig 90%-ban végrehajtottuk, és a 2012-es költségvetést nagyon észszerűen takarékoskodva tudtuk elkészíteni. Néhány költségvetési sorban jelentős megtakarításokat tettünk. 2012-ben összesen olyan költségvetést hajtottunk végre, amelynek során az általános, átlagos tevékenységünket zavar nélkül végre tudtuk hajtani. A források 65, több mint 65 százalékát fizetésekre, illetve épületekkel kapcsolatos költségekre fordítjuk. Ezek természetesen azok a szükséges kiadások, amelyek a, amelyeken kívül eléggé kevés megtakarítási lehetőség van. Ezért is igyekeztünk az igazgatási költségek minél jobb igazgatási költségeken javítani. Ez, ezeknek a ezeknek a felhasználását javítani. Ezzel kapcsolatban egy ö, önértékelési eljárást is bevezettünk, ebből ugyanis úgy gondoltuk, hogy sokat fogunk profitálni, és most elmondhatom, hogy ez az értékelési folyamat ö, a politikai tervezés, illetve az administratív ö, munka területén további javításokhoz vezetett. A évi menedzsment tervek sokkal pontosabban valósulnak meg, tehát a tervezés képességünk és a megtakarítási képességünk is javult ezáltal. Ha még esetleg további kérdések felmerülnek, azokat szívesen megválaszolom. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Stépen Stál főtitkár úr. Következő felszólaló Harden főtitkár úr az Európai Ombudsman nevében. Tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy szót adtak. Annak ellenére, hogy kevés az idő, megpróbálok minél rövidebben összefoglalni a mondani, való, mondani valóban, de szívesen vállalok, válaszolok a képviselők kérdéseire feljegyzést küldtem Csesztóva asszonynak válaszként az ő kérdésére az ombudsman mentesítési eljárásával kapcsolatban, máj, idén májusban, a 2010-es költségvetésre vonatkozóan. 2011 volt az első teljes megvalósítási év az ombudsman stratégiájában, amelyet 2010. szeptemberében fogadtak el. A stratégia számos célkitűzést állapít meg, valamint teljesítési mutatókat állapít meg a célkitűzésekhez hozzárendelve. A stratégia két célkitűzése az volt, hogy jobb eredményeket produkáljunk, valamint, hogy ezeket jobban állítsuk elő gyorsabban. A jobb eredményeket illetően csak egy kérdésre szeretnék rávilágítani. Az volt a célunk, hogy svéd kollégáink munkájából merítsünk, akik ellenőrzéseket folytatnak svéd ügynökségeknél, és nagyon gyorsan eh, létrehoztunk egy látogatási programot európai eh, ügynökségeknél, az Európai Ombudsman számára. Ennek a látogatási programnak nagyon sikeres volt a fogadtatása, nagyon erőteljes eszköz volt ez abban, hogy megállapítsuk és terjesszük az ügynökségek jó gyakorlatait. Ami a gyors eredményeket illeti, fel akartuk gyorsítani az ügykezelést, ezt fel is tüntettük a 2010-es parlamenti mentesítési állásfoglalásban. Itt francia kollégáinktól merítettünk ötleteket, és az eljárást, a panaszkezelési eljárást átalakítottuk, ennek eredményeképp a arányát, e-, amiket elfogadhatónak tartottunk, 70%-ra toltuk fel 2011-ben, és örömmel jelenthetem, hogy ez az adat most 2012-ben már 85 százalék. Ez a célkitűzés, amit magunknak állapítottunk meg, a 90 százaléknál húztok meg, és nagyon biztos, biztos vagyok abban, hogy ehhez nagyon közel fogunk kerülni 2013-ban, tehát a 90 százalékos teljesítményarányhoz. 2011-ben egy alapvető átszervezést is hajt, végrehajtottunk az irodában, amelyet 2011. január 1-től valahítottunk meg. A tervezés 2011-ben zajlott, a, a, teljes át, átszervezés, aminek a részleteiben nem akarok belemenni, az éves tevékenységi jelentésben volt olvasható, amelyet 2011-ről készítettünk. Befejezésképp még egy dologról szeretnék szólni amely a parlament mentesítési állásfoglalásában került elő, mégpedig a, a kihelyezett összegek eh, felhasználási aránya. A parlament eh, azt kérte, hogy a felhasználási arányt fejleszünk. 2010-ben 89,6% volt mindössze, 2011-ben már 92,5%-ra nőtt, és örömmel mondhatom el, hogy az 2012-es ideiglenes adat 95% fölött van. Minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy ezt a felhasználási arányt javítsuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Következő felszólaló az Európai Adatvédelmi Biztos főtitkárságáról, Toxiról. Köszönöm szépen, elnök úr. Végül, de nem utolsó sorban remélem, az európai adatvédelmi biztos a legkisebb és a legfiatalabb EU intézmény, amely a költségvetési rendeletben szerepel. Mi egy független adatvédelmi hatósága vagyunk az Európai Uniónak, mint ahogy ma is elhangzott, az intézmény a személyes adatokat dolgozza fel, most mindegy, hogy képviselőkről, állampolgákról vagy tisztviselőkről van szó. És az EU jogalkotóknak, a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak felelünk meg az új szakpolitikákkal kapcsolatban. A munkánknak a munkaterhelés az utóbbi években növekedett, ennek több oka van. Az első oka a Lisszaboni szerződésnek a hatása, amely nagyobb hatáskort kört biztosított az adatvédelmnek, a parlamentnek, és mi tanácsadó feladatokat is ellátunk. És a technológiai fejlődés hatalmas, elsősorban felgyorsította a fejlődést. Ez azt jelenti, hogy a, a tanácsadó munkánk lényegesen megnövekedett. A felügyelő feladataink között az adatvédelem az egyre fontosabb, és mi növeljük a megfelelési tevékenységünket az intézményekkel és az ügynökségekkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy például a bejelentéseket illetően növekedik a munkánk és az egy, a nemzeti adatvédelmi hatásokkal, hatóságokkal is együttműködünk az adatvé, adat állományokat vizsgálva. Ezeket azért mondtam el, hogy megértsék, hogy fenntartott, ugyan szerényebb növekedést mutattunk az utóbbi években, és ezt a parlament miért támogatta? Ezért a támogatásért mi nagyon hálásak vagyunk. 2010-ben 39-es létszámmal dolgoztunk, és 2013-ban 45 alkalmazottunk lesz. az azt jelenti, hogy az utóbbi három évben a parlament kivételes módon támogatta a létszámunk növelését a 2007-2013-as több éves pénzügyi kereteken belül. Ez 7,8%-os költségvetési növekedést jelent, ami azt jelenti, hogy mi nagy erőfeszítéseket eh, eh, tettünk azért, hogy a pénzügyi korlátok mellett ezen új állások, helyeknek a eh, hatását elnyeljük. Nos, tehát a fizetések nem jelentettek költségvetési nevekedést, és ezért szeretném megköszönni ennek a szakbizottságnak a tagjait, hogy annyira együttműködtek velünk ennek az eredménynek az elérésében. Jövőre két utolsó álláshelyet kértünk, illetve hát ez már idén van, elsősorban információtechnológiai és felügyeleti feladatokat ellátni. Saszkova asszonynal együttműködtünk a 2010-es mentesítéssel kapcsolatban, épp ezért ezt nem akarom újra megesmételni. Épp ezért arról szeretnék most szólni, hogy mit tartogat a jövő számunkra. 2009 óta átszerveztük a szerkezetünket. Ezt 2011-ben befejeztük egy információtechnológiai szakpolitikai szektorral. Állandóan javítottuk a költségvetési végrehajtási arányunkat. 2010-ben eh, 77 eh, volt, eh, és ez egyre növekszik a következő években is. 85 volt tavaly, és 90 tavaly előtt és 90 tavaly. Végül pedig a stratégiánkról szeretnék beszélni 2013-14-es időszakra. 2011-ben egy stratégiai felülvizsgálatot kezdtünk, amit mind a munkatársainkkal és az itt ülő képviselőkkel is folytattunk belső konzultációkat és más ügynökségekkel is. Szeretném külön megköszönni a számvevőszékben dolgozó kollégákat és az ombudsment, akik kiváló tanácsokat adtak azt, illetve területen, hogy hogy kell egy ilyen felülvizsgálatot megszervezni. Két célkitűzésünk van, hogy hogy lehet másként elvégezni a munkánkat, azért, hogy hatékonyabbak legyünk, és hogyan tudjuk növelni az adatvédelemnek a hatását EU szinten. Ez a felülvizsgálat ennek a dokumentumnak a kiadásában érte el csúcspontját, és ezt ma este hivatalosan is átadjuk önöknek. Ez pedig a középtávú 2013-14-es stratégiát tartalmazza. Ebben vannak olyan témák is, amelyekről ebben, itt a parlamentben beszéltünk. Ez a 10 kulcsfontosságú mutató, és 16 más, amelyet állandóan nyomon fogunk követni tehát remélem, hogy jövőre visszatérhetünk erre a jelentésre, hogy bemutathassuk, hogy a felülvizsgálatnak az eredményeivel mit tettünk, és mit is mutat ez a kép. Köszönöm szépen. Most meghallgattuk a főtitkároknak a beszámolóját. És most Odi kolléga kap szót, Jean-Pierre, s'il Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Nagyon érdekelne hogyha a régiók bizottságával növelnénk a kapcsolatainkat, elsősorban a megosztott irányítást illetően. Ha emlékezik rá, tegnap kritikát hallott, hallottam, hallottam ezzel kapcsolatban, hiszen ezt a tagállamok beszámolóiban szerepel, és én a 2012-es javító költségvetést illetően 9 milliárd hiányzott a könyvtárból. A 9 milliárdot nem lehet megoldani, hogyha a miniszterek nem akarják ezt kifizetni, és ez az intézmények működésének a finanszírozását teszi le, nehezzé, nehézé. Nos, a régiók bizottságában meg kellene vizsgálni a kincstár körútját, hiszen a számvevőszék riasztó feladatot láthatná el, amikor ilyen témák felmerülnek, épp azért, hogy ezek ne történjenek meg úrból, azért, hogy a kincstári kör az megfelelően működjön hiszen a régiók működésében ez sokkal jobban előkerül, és a megosztott vezetés kérdésében is. Köszönöm szépen. A jelentéstevő asszonynak adom most meg a szót. Cseszkova asszony, tessék. Köszönöm szépen. Csatlakozni szeretnék ahhoz, amit mondtak, és néhány kérdést is szeretnék feltenni. Az egyik lényeges kérdés az eljárással kapcsolatos. A számvevőszék képviselőte említette a tanácsot, de a, a tanács nem témája a mai ülésnek, tehát akkor ezt itt most átugrom. Aztán a számvevőszéknek van egy megjegyzése, amely a, az ekoszokkal kapcsolatos, és a számvevőszék képviselőivel képviselő említette kérdést, amelyet én tegnap az EGSB egyik munkatársával megbeszéltem. Ezért inkább olyan kérdésekre térnék rá, amelyeket én szeretnék feltenni, ugyanis az előző kérdést állítólag már rendezik. Először is az EGSB-vel kapcsolatos kérdések, és aztán a többi intézmények, amelyek az én hatáskörömbe tartoznak. Tehát az EGSB-t illetően milyen módon használják fel a kommunikációs csatornákat és költségeket. Pozitív módon változik e a közvélemény tudatossága a bizo- ennek a bizottságnak a munkáját illetően. Az administratív, tehát igazgatási együttműködés az EGSB-vel lehetséges-e megtakarátásokat eszközölni a két bizottság közötti munkamegosztás keretében. A következő kérdésem. A bizottság hogyan vesz részt a tanács óvoda és bölcsödei intézményeivel. Aztán a, a, a külső szervezeteknek hogy szervezik a munkáját. Tavaly a 2010-es mentesítés során egy új rendszert javasoltunk, hogy az utazási költségeket hogyan térítsük meg, valós költségek alapján javasoltuk. És most a tanácsnak a jóvéhagyását várjuk. Úgy hallottam, hogy két rendszer fog párhuzamosan működni, egy bizonyos egyik, tehát a valós költségeket megtéríték, és a régi rendszert is, amely az általányra alapítják. Mi lesz, milyen hosszú lesz ez az átmeneti időszak, amely alatt párhuzamosan működik ez a két részen, és választhatják-e az egyik vagy a másik rendszert az alkalmazottak? Az utolsó kérdés az igazgatás modernizációval kapcsolatos és az infrastruktúra modernizációval. Itt elsősorban az információtechnológiáról van szó tehát hol állnak most ezek a dolgok? Most a régiók bizottságának intézem a kérdést. A Sister 2 bevezetésével kapcsolatban milyen a helyzet? sok, tehát nagy a fordítási igény, hogy kihelyezzék a fordítást milyen választási lehetőségünk van ennek a kihelyezésére. A 2010-es mentesítés során említettük a videokonferenciánkat is. Ezek a, ezeket a videokonferenciákat hogyan használják, és az utazási költségeket hogyan térítik meg amelyek ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatosak. A regiók szintjén hogy történik az utazási költségek megtérítése? Aztán az Európai Ombudsman kérdésében a ombudsmannek teszem fel a kérdést, a figyelemfelhívás tevékenységben mi a helyzet, videoklippeket használnak, milyen elektronikus eszközt, hiszen ezeknek a segítségével jobban megismertethetnénk az ombudsman hivatalának a munkáját. Aztán beszélt a szakmai fejlődésről is. Ez mit jelent? És milyen információs technológiai eh, projekteket eh, valósítottak meg, és melyeket halasztottak el a jövőre. Végül pedig az adatvédelmet illetően van egy belső kézikönyv, amely az új munkatársak felvételével kapcsolatos. Ez az epso val való együttműködést is jelenti? És miért ö, állította be két munkahelyet a szexuális zaklatás témájában. Tudjuk, hogy a szexuális zaklatás száma, zaklatási ügyek száma növekszik, ezt miért belső szinten akarják rendezni. A mérlegükben van egy konkrét szoftver az adatvédelem segítésére. Mi a célja ennek a szoftvernek, és hogyan bizt, akarják biztosítani az érzékeny adatok védelmet? Ennyi a, ezek a kérdéseim az intézmények számára azon intézményekkel kapcsolatban, amely a hatás körembe tartozik, most pedig Cserneszki úrnak a hatáskörét, illetően a bíróság és a számvevőszék az ő területe. Köszönjük, hogy lehetéseket kaptam arra, hogy ezeket bemutassam. Elnök megszakítja felszólalót. E, e, hát mivel már öt perce nem is kellene, hogy tolmácsoljanak a tolmácsok, megkérném, hogy ezeket a kérdéseket írásba terjesszék be vagy, vagy nagyon fontos lenne, hogy most ezt megtegye? Povězení e, otázek, které jsem vznesla a určitě ne... Jó, jó lesz az írásos válasz is a kérdéseimre. És Csernecki úr kérdéseire is megfelelő ez, tehát írásbeli válaszokat elfogadjuk. És akkor most kaphatnának szót a többi kollégák, akiknek ehhez hozzáfűzni olyan van. Még egy kolléga, Kálfin kolléga szeretne hozzászólni. Kérem, nagyon röviden szóljon. Köszönöm szépen a megértését. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék két kérdést feltenni az Európai Bíróság felé, illetve a szembevőszék képviselője felé. A bíróságról tudjuk, hogy nyelvész jogászokkal dolgozik túlnyomó részt, és ők fordítják le a különböző bírósági ügyeket. Szeretném megkérdezni, hogy ők Luxemburgban maradnak, vagy esetleg a, a de tudnának, tudnának-e távmunkát is végezni ezek a jogászok, hiszen az nagyon nagy megtakarításokhoz vég, vezethetne. A számvevőszékhez intézem a következő kérdést. Van-e olyan ö, rendszer, amely az eredményeket szemlélteti? azt mondta a főtitkár, hogy elfogadták az ajánlásokat, de hogy látjuk, hogy látjuk a rendszerben meg azt, hogy hogy hajtották végre az ajánlásokat? Van ezzel kapcsolatos jelentéstételi rendszer? Azon kívül a külső ellenőrök jelentését a számvevőszékről be, bemutatták a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak? Mert ha nem, akkor szeretnénk azt is elkérni. Végül pedig egy általános kérdés. Igen, természetesen jók ezek az írásbeli válaszok, és örülök neki, hogy a teljesítménymutatókról beszélt az ombudsman képviselője. Minden intézmény számára fontosak ezek. Szeretném megkérdezni, hogy az ilyesfajta teljesítménymutatók terén lesz-e majd további fejlődés. Illetve még Cseszkova asszonyhoz csatlakozva azt is szeretném megkérdezni, hogy az információs technikák fejlesztése várható-e, hiszen a hatékonyságát és az átláthatóságot is növelni eh, ezek az intézkedések. Lesznek-e ilyenek? Elnök, köszönöm szépen. Sajnos szóban már semmiféleképpen nem kaphatunk választ ezekre a kérdésekre, ezért kérem a különböző intézmények képviselőit, illetve kérdezném hogy szóba, szóbeli válasz helyett hajlandóak-e írásban benyújtani a válaszokat. Látom a bólogatásokból, hogy igen. Köszönöm szépen az önök közeműködését és a jelentéstevő asszony munkáját is. Tehát akkor a válaszokra majd, a kérdésekre majd írásos válaszokat fogunk kapni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, részt vettek a mai ülésünkön, és még egyszer megadom a jelentéstevő asszonynak a szót. Csészkova. Já bych také chtěla poděkovat. Na začátku jsem to neučinila, čili nyní chci poděkovat jednak e, e, Evropskému účetnímu dvoru za jeho práci. A elején még nem tettem ezt, Měli zasedání tohoto výboru, byť na nás tedy skutečně nezbylo mnoho času